Okay, uh, colleague or colleagues, it's... Uh... Kedves kollégák, egy kicsit később kezdtük a délutáni munkát, azért, mert vártam, hogy még további kollégák is ideérjenek, de úgy tűnik, hogy nem fognak még többen ideérni. Gressle asszony egy kicsit késik, körülbelül fél óra múlva lesz itt, én addig fogok elnökölni, amíg ő ide nem ér. Úgyhogy, kedves kollégák, akkor a 2017-es mentesítés következik az ügynökségek témájában. És akkor az előadónak át is adom a szót, aki az ügynökségekért felelős. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, és ide tartozik ön is. Elnök úr, először a, azt szeretném elmondani, hogy sajnálom, hogy ezt a nagyon fontos tevékenységet, amelyet minden évben el kell, hogy végezzünk, nem tart, tartják tiszteletben a képviselők. Én több képviselőt szerettem volna látni ebben a teremben. Persze nyilván meg lehet előre jósolni, hogy mi történik majd a ma délutáni ülésen, de ettől függetlenül szerintem nem elfogadható, hogy a kollégák nincsenek jelen. Ezután akkor lássuk, az Európai Unió decentralizált ügynökségeit, amelyek nagyon láthatóak a tagállamokban, és az Európai Unió állampolgárainak hétköznapi életére igenis hatással vannak. És én vagyok az ügynökségek mentesítésének előadója, és azzal szeretném kezdeni, hogy az Európai Számvevőszék pozitív véleményt adott, nem minősítette audit véleményt a jogszerűség és szabályszerűség kérdésében, és ide az összes ügynökség beletartozik 2017-ben, kivéve az EASO kifizetései, amelyek esetében a szék negatív véleményt adott ki hogyan történhetett ez, illetve mi vezette a számvevőszéket arra, hogy ez így legyen. A közbeszerzések, illetve a toborzási eljárások voltak. Kiderült, hogy a belső ellenőrzési rendszer nem megfelelő, és a kifizetések legalább 7,7 millió euróra rúgnak már, mint amelyek nem szabályosak 2017-ben. Ezért azt javasoltuk, hogy minden ügynökségnek adjunk mentesítést, kivéve az EASO-nak, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak, és ebben az esetben, tehát az EASO esetében azt javasoljuk, hogy halasszuk el a mentesítés megadását. Viszont az EASO új menedzsment kötelezettségeit elismerjük, és az új vezetőséget felszólítjuk arra, hogy továbbra is folytassa a tevékenységét annak érdekében, hogy elszámoltathatóbb irányítási struktúrákat és kapcsolódó eljárásokat léptessen működésbe. Már előre elnézést kérek, hogy a beszámolom felsorolás jellegű lesz, de nagyon világosan szerettem volna fogalmazni, nem akartam ide-oda ugrálni a címek között, hanem szépen végigveszem az egyes fejezeteket. Az ügynökségeket arra kérjük, szólítjuk fel, hogy teljesítmény alapú költségvetést alkalmazzanak, és hogy megfelelőbb mutatókkal értékeljék a tevékenységük valódi hatását és eredményeit mert így lehet a leghatékonyabban hozzáadott értéket teremteni. A jó kormányzás az emberi erőforrások esetére is érvényes. A számvevőszék a megbízhatóságot határozta meg kockázatként, a tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége esetében középszintű volt ez a kockázat, leginkább a közbeszerzés, a kifizetések és az informatika voltak érintettek. Volt ö, több tényező, amely a működési teljesítményét befolyásolta ezeknek az ügynökségeknek. És azt is el kell mondani, hogy különböző részletet, különböző szintű információkat biztosítanak az ügynökségek a költségvetési beszámolóikban, és emiatt világos útmutatásra van szükség, hogy minden ügynökségtől hasonló ugyanolyan információk érkezzenek be. 32 decentralizált ügynökségről van szó, a végrehajtási ügynökségek, a CPVO, az EUIPO és az SRB nem tartoznak ebbe a körbe. A bizottságot felszólítjuk, hogy az elkövetkezendő években automatikusan bocsássa a mentesítési hatóságok rendelkezésére az 32 decentralizált ügynökséggel kapcsolatos adatokat, és ide vonatkoznak a human erőforrások is. A humán erőforrásokkal kapcsolatos számadatokat ugyanis nem mindig kaptuk meg, és voltak olyan ügynökségek, ahol a költségvetési teljesítménymutatók nem szerepeltek világosan a jelentésben, nem ugyanazokat az elemeket használták a számításokhoz következetesen, tehát azt kérjük, hogy karcsúsított, harmonizált mutatók legyenek, amelyeket közösen alkalmaznak az ügynökségek, erről állapodjanak meg, és legyen a törölt átvitelek esetében valami fajta következetes módszer, következetes módszer, amelyet alkalmazok, hogy az N plusz 1-ről N plusz 2 évre törölt átvitelekről van szó szükség van arra is, hogy az elfogadható átviteleket meghatározzák, ennek meg legyen a pontos definíciója, és így a számvevőszék jelentéseiben is világos információk lehessenek, a mentesítést megadó hatóságok pedig meg tudják különböztetni azokat az átviteleket, amelyek a rossz költségvetési gazdálkodásra utalnak, azoktól, amelyek nem jelentenek problémák. Ami a közbeszerzéseket illeti, a számbevőszék szerint vannak hiányosságok, 14 ügynökség esetében találtak gyenge pontokat. Arra kérjük az ügynökségeket, hogy javítsák a közbeszerzési politikájukat. Konstruktív visszajelzést várunk az ügynökségektől a bizottság felé a 2020 utáni időszakban, és azt is, hogy vizsgálják fel a finanszírozás új forrásait. Aztán az aklatási politika, összeférhetetlenség, átláthatóság, közérdekű bejelentők védelme, és így tovább. Ezek olyan témák, amelyek esetén megállapították, hogy nem tökéletes minden, úgyhogy nem tudjuk a jelentés tervezetben copy-paste-telni az egyes részeket. Azokat a témákat, ahol az ügynökségektől már nem várunk el újabb lépéseket, kihagytuk a dokumentumból. Ami a közérdekű bejelentőket illeti, tudjuk, hogy az ügynökségek 77%-a már kidolgozott belső szabályokat, vagy iránymutatásokat annak érdekében, hogy a visszaéléseket be lehessen jelenteni, és a maradék 23%-nál pedig folyamatban van ezeknek az elfogadása. Ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti, tájékoztatni kell a, az illetékes hatóságot. A nemek egyenlősége esetében tájékoztatni kell a hatóságot, hogyha az 1-5 arányt ez meghaladja. Nőtt az ügynökségek administratív leterheltsége, ezért minden érintettet arra kérünk, hogy találjon megoldást erre a problémára. Végül pedig megismételjük újra azt a kérést, hogy gyorsítsuk fel a mentesítési eljárást, és ne két évvel később, hanem az érintett év után következő évben döntsünk arról, hogy megadjuk-e a mentesítést. Tehát a pénzügyi, én itt a pénzügyi év utáni évben. A módosítók benyújtásának határideje csütörtök 14 óra, és a KONT szakbizottság február 20-án vagy 21-én fog szavazni, és utána pedig a plenárisra a második márciusi ülésen kerül a dolog. Ez egy picit korábban zajlik most, mint az előbbi években. Egyelőre ennyi, elnök úr, köszönöm szépen. Megköszönöm az előadónak, és akkor átadom a szót az egyes árnyék előadóknak. A listámon először Kádenbach asszony szerepel, ő elnézést kér, és engem kért meg, hogy mondjam el a véleményét. I have a genuine excuse. És tényleg jó kifogása van Kadenbach asszonynak, hogy nem lehet itt, mert egy hete eltörte a könyökét, és ezért nem tud itt lenni. A legjobbakat kívánjuk neki. Az elküldött írásbeli felszólalásában megköszönném Kádenbach asszony a jelentéstevőnek a munkáját, illetve a számvőszék munkáját, és szeretne köszönetet mondani maguknak, az ügynökségeknek és a jelentéstevőhez hasonlóan úgy véli ő is, hogy az ügynökségeknek nagy hatása van a politikákra, a döntéshozattalra, és kihatnak az állampolgárok életére is, és hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontosak ezek, és nagyra értékeli azt is, hogy mennyire megbízhatóak és szabályszerűek a kifizetések, kivéve az jelszó esetében, de ez már elhangzott az előző hozzászólásokban is. Főként a teljesítményre, illetve a személyzeti kérdésekre koncentrál. A teljesítmény szempontjából Gardenbach asszony úgy véli, hogy nagyon jó példák vannak arra, hogy milyen teljesítményei vannak a az ügynökségeknek, ezeket jobban ki kellene talán emelni, a bizottságon, vagy akár az ügynökségeken keresztül meg lehetne osztani a legjobb gyakorlatot. Valószínűleg ez meg is történik, de Kárnbach asszony azt javasolja, hogy ezt tovább kellene még erősíteni. Ami pedig a személyzeti politikát illeti, úgy véli, hogy ez az egyik legnagyobb kockázat az ügynökségek számára a jövőben, különösképpen az, hogy be kell tölteniük megfelelő személyzettel a, az üres állásokat. Ezen kívül megemlítette Kárdenbach asszony a nemek közötti esélyegyenlőtlenséget, bizonyos ügynökségek magas vezetői szintjén. Megemlíti az EPSO oldalt is, megemlíti azt is, hogy magasak a fordítási költségek bizonyos ügynökségeknél, erre is megoldást kell találni, vagy az ünnepségeken keresztül, vagy pedig más módon, biztosítván azt, hogy a költségek csökkenjenek, de azt is biztosítani kell, hogy a fordítások megfelelőek az ünnepségek számára. Az igaz szó esetében sajnálja ezen ünnepség esetében a kedvezetlen jelentéseket, különböző lépéseket tettek, hogy ezt meg lehessen akadályozni, el lehessen kerülni, és remélhetőleg ezeket sikerül majd a, eh, megoldani ezeket a problémákat. Ezek voltak Kádenbach asszony megjegyzései, most pedig a többi elnyékelentéstevő következik, az első Ali úr lesz. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, Szárvama úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek az Európai Központ az decentralizált ügynökségek esetében. Gondolni kell arra, hogy mennyire fontosak ezek az ügynökségek, és hogy milyen hatással vannak ezek az európai állampolgárok mindennapi életére meg kell válaszolni azt is, hogy milyen volt a 2007-es költségvetési év. 2017-ben ezen ügynökségeknek 2,35 milliárd rúgott kötelezettségvállalási irányzatok szempontjából a költségvetési 2,24 milliárdra kifizetések szempontjából figyelembe véve a horizontális jelentést, minden ügynökség teljesítménye szempontjából itt lenne néhány megjegyzésem. A jelentés hatája és struktúrája beszámol az EU ügynökségek általános tevékenységéről 2007-ben. A költségvetési teljesítmény, a személyzeti politika az egyik legfontosabb aspektusa ennek a tevékenységnek. Ezeket jobban meg lehet érteni, akkor, hogyha egy kicsit jobban hangsúlyozzuk a hatékonyságot, illetve a hatásosságot a napi szinten. Másodszorban alacsony a, a, a mérlegek megbízhatósága minden egyes ügynökség esetében, a tranzakciók jogossága, szabályossága szempontjából, illetve a kockázat a megfelelő pénzügyi kezelés szempontjából közepes. Ami a kifizetési előrejelzőket illeti, 2017-ben láthattunk növekedést az előző évhez képest, ami nem igazán a helyes irányba történő lépés a következő MFF-ben ezen ügynökségeknek új bevételi forrásokat kell találniuk, hogy ne kelljen függeniük az EU költségvetéstől túlzottan. Az ügynökségeket és a bizottságot arra kell ösztönözni, hogy a teljesítmény alapú költségvetést alkalmazzák, és a lehető legjobb hozzáadott értéket biztosítsák, így biztosítván a erőforrás menedzsment hatásosságát. Az egyik leghatékonyabb módja ennek, hogy az az, hogy növeljük az ügynökségek között együttműködést, nem csak úgy, hogy közös szolgáltatásokat hozunk létre, hanem úgy is, hogy közös politika területeket hozunk létre. És végezetül pedig szeretném elmondani ezt, hogy az EU ügynökségek meg legtovább kell várniuk a tagállamokban eh, is, illetve a politika és döntéshozatalban, illetve a programok végrehajtása tekintetében is, melyek fontosak az európai állampolgárok számára ehhez. A részünkről maximális ellenőrzésre van szükség minden egyes tevékenységük esetében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ali úr. Stász úr a következő. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Az előző kollégákhoz hasonlóan szeretnék gratulálni Szárvama úrnak a jelentéséhez. Én ezt már csináltam, tudom, hogy mennyire sok időt veszel ez a fajta jelentéstétel. Nem voltam a hozzászólásának elején itt, de nagymértékben egyetértek azzal a következtetéssel, amiket levon a jelentésében. Két dologra szeretnék kitérni először. Mindannyian emlékszünk arra, hogy az ünnepségek meghallgatásakor mindig is volt egy kérdés a koordinációra vonatkozólag a különböző ünnepségek között. Azt kívántuk elérni ezzel, hogy ehhez a koordinációhoz plusz egy személyre lenne szükség. A mentesítés során ezt hangsúlyoztuk a Költségvetési Szabizottságban, és elfogadtak egy erre vonatkozó módosítást, hogy legyen egy extra személy, aki koordinálja a feladatokat. Ezt aztán a plenárison kiszavazták a jelentésből, és ebben a mentesítésben pedig szerintem ezt ismét fel kellene vetni. Nem olvastam el mindent, nem tudom, hogy ez általános állásorolásban van ez szó erről, de hogyha nincs, akkor majd én ezt benyújtom módosítóban. Az EASO a legvitatottabb ügynökség, ezt én is így gondolom. A tudkásoktól azt hallottuk, hogy az Olaf jelentését már megvizsgálhatjuk, ezt meg fogom tenni, még a módosítók benyújtásának határideje előtt. Mindannyian tudjuk azt, hogy nagyon sok minden valósult el az előző igazgató miatt. Most már van egy átmeneti új vezetőség, és elmondhattam, hogy az összes kapcsolatomban meg vagyok győződve arról, hogy mennyire eltökélt az új igazgató, hogy mindent rendbe hozzon, teljesen elfogadhatatlan dolgok történtek az előző igazgató alatt, és az Olaf jelentésében, nem tudom, hát erről még olvashatunk, és még jobban meglepődünk, de Szerra úrnak azt mondanám, hogy tudván, hogy a mentesítést nem fogja megadni, és nem is fogja ezt nekünk javasolni, és persze ezt mi követni fogjuk, a parlament is követi ezt majd, de jó lenne, hogy azok a, hogyha azok az erőfeszítések, amelyek most történnek a korábbi igazgató eltűnése óta, hogy ezeket mégiscsak valahogy ki kellene emelnünk, pozitívan kellene erről szólnunk, hiszen az ott lévő munkatársak Máltán nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, az Libe Bizottság is ott volt látogatáson, és úgy gondolják, hogy megfelelő megoldások történtek arra, hogy meg lehessen oldani a kérdéseket. Tudjuk, hogy az EASO-nak nagyon fontos szerepe van a migráció kezelésében, és abban, hogy meg lehessen oldani a görögországi, olaszországi és a elégében kialakult spanyolországi problémákat is. Jelenlegi vezetőséget az EASO-ban ösztönözni kell, a biztató szavakkal, de jó lenne, hogyha erről tudnánk szólni az ön állásolásában is. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon konstruktív hozzászólást, mindig nagyon konstruktív. De Jong úr. And, uh... Köszönöm szépen. Elnök úr, én is hasonlóan konstruktív kívánok lenni, mint kollégáim. Először is megköszönöm az előadó munkáját. A jelentés nagyon jó alapot ad a munkánkhoz, és bizonyos esetekben egy kicsit tovább kell, hogy lépjünk, messzebb kell, hogy menjünk, mint amit azt az előadó, mint ahogy azt az előadó tette. Én ezekre a területekre fogok központosítani. Először is az a nagy megtiszteltetés ért engem, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságot képviselhettem az intézmény közi munkacsoportban, amely az ügynökségekkel foglalkozik. És itt a valódi nehéz kérdésekkel foglalkozunk. Egyébként ennek a munkacsoportnak a feladatai közé tartozik. Ez az, hogy végigmenjünk a, az ügynökségeken, a bizottság ugye megígérte, hogy um, erről információkat ad, hogy ugyanazok az ügynökségek a létrehozásuktól kezdve ugyanazt a feladatot látják el, van-e, amit össze lehet olvasztani, és így tovább. Én nem tudom ezt figyelmen kívül hagyni ezt a témát, tehát igyekszem majd konstruktív, de azért mégis módosító indítványokat készíteni. Aztán arról sem nagyon beszéltünk, hogy hol vannak ezek az ügynökségek, az épületek és így tovább. Egyetértek az előadóval, hogy nem kell állandóan ismételgetnünk a dolgokat, mert mondjuk, hogyha tavaly megtettünk valamit, akkor nem kell újra ismételgetni, és hogy vannak új témák, amire koncentrálhatunk. De a helyszínek és az épületek azért fontos téma, és erre is oda fogok figyelni. És az egyéb erőforrások, tehát a különböző díjak, amelyeket beszednek ezek az ügynökségek. Erről is beszéltünk. Volt egy saját kezdeményezésű jelentés is az ügynökségekről, ugye már korábban. Én azért még mindig nagyon óvatos lennék, akkor is, hogy az ügynökségek legnagyobb része ezt szeretné, tehát hogy ezek a díjak külön bevételi forrássá váljanak az ő esetükben, azért nagyon óvatos lennék, és nagyon világosan megfogalmaznám, hogy a mentesítés az független attól, hogy az ügynökség jövedelmének a forrása micsoda. Tehát az elszámoltathatóság az mindenre vonatkozik, demokratikus elszámoltathatóságról van szó, és ez nem jelenti azt, hogyha egy ügynökség díjakból finanszírozza magát, akkor egy későbbi parlament nem fog ezzel foglalkozni, mert hogy nem Európai Uniós pénzről van szó. Tehát ezt most hangsúlyozzuk ki, hogy ez nem fog megváltozni. A mi feladatunk az, hogy megvizsgáljuk az ügynökségek működését. És egyetértek Ali úrral, hogy a kulcsfontosságú teljesítménymutatók nagyon fontosak az ügynökségek számára, viszont szeretnék minőségi mutatókat is látni. Például az EASO esetében, amely több díjat szedne be, jó lenne, hogyha lennének minőségi mutatók, mert eddig nem sokat hallottunk arról, hogy az európai állampolgárok érdekeit Eh, hogyan támogatja vagy védi az ügynökség, csak a vám szempontokat vizsgáltuk. Tehát eh, bizonyos berendezések esetében az easo kell engedélyezést kérni, tehát csak ezt eh, vizsgálták a minőségi mutatók, nagyon gyenge mutatók voltak ezek, és hogyha ezen az úton fogunk tovább haladni, az nem jó. És azt is gondolom, és egyébként egy Libeszakbizottsági véleményből maradt ez meg bennem, amely az alapjogokkal foglalkozott az Európai Uniós intézményekben, hogy jó lenne, hogyha lenne alapjogi stratégiája valamennyi ügynökségnek. De ez különösen igaz azokra, amelyek kiszolgáltatottabbak, itt rögtön az EASO ugrik be, de a Frontex is, és mások tehát előbb-utóbb minden ügynökségnek kellene, hogy legyen ilyen stratégiája és képzése, mert minden ügynökség szembe fogja magát találni ezekkel a kérdésekkel. Az összeférhetetlenséget említette az előadó, és örülök ennek, lehet, hogy még egy-két javaslatot teszek. Ugyanez igaz az ügynökségek láthatóságára egy picit tovább kellene lépnünk ahhoz képest, amit tavaly mondtunk, ott azt mondtuk, hogy legyen jó a láthatóság az ügynökségnek, hát azért ennél tovább lehet lépni, de láthatóság kinek? A közvetlen érintetteket célozzuk, a tagállamokat célozzuk, vagy az állampolgárokat, tehát egy picit um, még mondhatnánk erről többet. És az utolsó dolog, fel fogom ezt vetni egy-két ügynökség esetében, azt, hogy az állandó főállású alkalmazottakat ideiglenes szerződéssel bíró alkalmazottakra, vagy szerződésesekre, külsősökre váltják. Tehát ebben a témában is készítek majd módosítót, összességében több módosító indítványt fogok előterjeszteni. Köszönöm, Denis, ezt a gondolatébresztő hozzászólást jó javaslatokkal együtt. Azt hiszem valóban mondhatjuk, hogy ez is konstruktív volt. És ezután itt az ideje, pont a legjobbkor, hogy Geminde asszonynak a bizottságtól megadjam a szót. A DG Home képviseletében ő különösen az EASO-ról tud nekünk mit mondani. Köszönöm szépen az előadónak is, az elnöknek is. A, nagyon sok értékes javaslatot kaptunk, és a bizottság szorgalmasan feljegyezte az észrevételeket, tisztában van azokkal a felvetésekkel, amelyeket itt említettek. Tudjuk, hogy szükség van a, ezeknek a problémáknak az orvoslására, egy új cselekvési tervet elfogadtunk már, ugye a, kijelölték az új igazgatót, aki most ideiglenesen vezeti az intézményt, és ezt a nagyon alapos, részletes cselekvési tervet ő fogja végrehajtani. Talán arról is tájékoztathatom önöket, hogy az új jelzó igazgató kijelölésére irányuló folyamat már beindult, és a jelöltek első szűrt listája, shortlistje holnap lesz elfogadás alatt, tehát holnap fogadjuk ezt el, és februárban lesznek a meghallgatások, és azt hangsúlyozzuk, hogy EASO, az EASO nagyon jó belső ellenőrzési keretet valósítson meg, tehát hogy az összes szükséges normának megfeleljenek, és így a cselekvéseket is végrehajtsák, amelyeket önök felsoroltak a jelentésükben. Persze nyilván feljegyezzük, hogy a mentesítést elhalasztották, és vissza fogunk térni a ház elé ősszel, és ismét megvitatjuk az EASO helyzetét. A listán van a következő hozzászóló, Baszké asszony, nem tudom, hogy megérkezett-e? Itt van. Kiváló parancsoljon. Ő pedig a DigiBadge képviseletében érkezett, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Szervama úrnak ezt a munkát. Nagyon világos és kiegyensúlyozott jelentésről van szó. Az ügynökségek irányítása általában azt hiszem pozitív, ez látható itt, és hogy a számvevőszék is minősített véleményt adott az összes ügynökségnek, ugye egy kivételével, amelyet tudjuk, amelyről tudjuk, hogy ez az EASO, de a többiről pozitív volt a vélemény. Az ügynökségek nagyon fontosak az EU-s politikák és stratégiák végrehajtásában, és számunkra nagyon fontos, hogy eh, hogyan hajtják végre ezeket a politikákat az ügynökségek. A jelentésben eh, azonosítottak gyengébb pontokat, tettek javaslatokat, több területen is a teljesítményről írtak, az erőforrásokról, a belső ellenőrzésről, a jelentéstételről, és úgy gondolom, hogy ezeket az ajánlásokat részletesen fogja elemezni valamennyi bizottsági szolgálat, és ugyanez igaz az ajánlásokra, amelyeket megfogalmaztak az ügynökségekkel kapcsolatban. Mi szorosan együttműködünk velük, és támogatást is nyújtunk nekik a politikai döntésekkel, a költségvetés végrehajtásával, a jelentéstétellel, a teljesítménnyel kapcsolatban. Tehát elkötelezettek vagyunk, amellett, hogy továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy segítsük ezeket az ügynökségeket ezeken a területeken. Fontos azt most elmondani, hogy az új költségvetési rendelet elfogadásával, amely az ügynökségekre vonatkozik, a decentralizált ügynökségek felügyelete a bizottság által valósul meg, és most ez megerősített lesz. Több rendelkezés is van, amely bekerült a rendeletbe, és szeretnék itt hármat, négyet felsorolni, amelyek a véleményem szerint fontosak. A decentralizált ügynökségek kötelezettsége, hogy eredményes belső ellenőrzési rendszert működtessenek egy másik fontos eszköz, amely az új költségvetési rendeletbe bekerült, az az, hogy az ügynökségnek, ügynökségeknek kötelezettsége van, hogy a belső és külső auditok valamennyi ajánlását végrehajtsák. És erről tájékoztatják az igazgató tanácsot, az igazgató tanácsokban pedig a bizottságnak is van egy-egy képviselője. Egy szintén fontos pont, az, hogy a decentralizált ügynökségeknek kötelessége minden pénzügyi szabálytalanságról beszámolni, ami Olaf jelentésben vagy bárhol máshol megjelent, és a bizottságnak jogában áll bármilyen szükséges információt vagy magyarázatot megkapni az érintett ügynökségtől ebben a költségvetési témában. Tehát ezek az új rendeletek, a, új rendelkezések, amelyek bekerültek a költségvetési rendeletbe, erősítik a bizottság szerepét. És most pedig azokról az ajánlásokról, amelyek a jelentésben szerepelnek. Azt szeretném mondani, hogy a bizottság a pozíciós papír papírt készíti az ügynökségek esetében, ugye az új MFF miatt, és ami az új pénzügyi forrásokat illeti, a bizottság nyitott arra, hogy megvizsgáljon több lehetőséget is, a, például a díjakon keresztüli finanszírozást, de ettől függetlenül jó irányításra van szükség. Mondhatjuk, hogy ebben az irányba elmozdulunk, de persze nyitottak vagyunk az eszmecserére. Ami a törölt átvitelekkel kapcsolatos ajánlásokat illeti. Az ügynökségekkel a bizottság rendszeresen tárgyal, és mindig megvitatjuk az átviteleket is. Ez egy fontos aspektusa a párbeszédnek a bizottság és az ügynökségek között. És zárásként pedig azt mondanám, hogy a bizottság természetesen alaposan át fogja nézni a az összes ajánlást, és konkrét válaszsal fogunk szolgálni mindegyik esetében. Köszönöm. Köszönöm szépen, végül pedig visszatérünk az előadóhoz, Szárvama úr. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni mindenkinek a nagyon konstruktív és nagyon részletes ajánlásokat ezen jelentés kapcsán. Engedjék meg, hogy röviden eh, hadd válaszoljam meg azokat a pontokat, amiket felvetettek. Először is az elszó. Továbbra is szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez annak a kérdése, hogy az adott évben megnézzük a mentesítést. 2017-tel foglalkozunk most, egyre inkább nőtt a bizonyíték. Ez a mentesítés sokkal hosszabban beszél erről. A tavalyhoz képest most már sokkal több, minden, több mindent tudunk, de teljes mértékben egyetetek önnel, Stász úr, és lehet, hogy így működhetünk ebben a tekintetben, hogy kellene egy új fajta formula, hogy rámutathassunk erre. Üdvözlöm a DJ Homa történő együttműködést. Biztosítani tudjuk azt, hogy mindenkit méltatni fogunk, aki azt megérdemli. A plusz munkatársak kérdése a hálózat számára. Igen, hajlandó vagyok megvizsgálni ezt a kérdést pontosan. Most nem fogok belemenni De Jong úr minden felvetésére rengeteg jó pontot vetett fel, ezeket meg fogom nagyon komolyan vizsgálni egyenként. És végezetül átnéztem ezeket a jelentéseket még egyszer, és szerintem kellenek még kisebb módosítások, kis részleteket még módosítani kell. Várom konstruktív együttműködést mindannyiukkal. Semmilyen drámai dolog nincs majd az én módosítóimban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosító benyújtásának határideje január 30-a. És akkor visszaadom a szót az elnök asszonynak. Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk a napirendünket. Most pedig a közös vállalkozások mentesítése következik, de Diablava asszony a jelentés készítője, és azonnal meg is kapja a szót, hogy bemutassa a jelentését. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Általános megjegyzésekkel fogom kezdeni a közös vállalkozások tekintetében, utána pedig rátérek azokra, amelyek itt, van, itt jelen vannak. A közös vállalkozások a Horizon 2020 létrehajtását, végrehajtását szolgálják a fő területeken. A célunk az az, hogy a kutatást és az innovációs tevékenységeket végrehajtsuk, az innovációt növeljük, visszanemtérintendő támogatást adjunk. Hét közös vállalkozás van, és ezek 10%-át kezelik a globális Horizon 2020 költségvetésnek, és plusz erőforrásokat is generálnak ezek a magánszektorból. Van még egy vállalkozás, összesen tehát 80, ez a Fusion for Energy, ez egy teljesen különleges egyrülálló álló vállalkozás. Összességében 2017-ben az összes kötelezettségvállalás 2,1 milliárd volt, 67 651 hát munkatárs volt összességében. Szeretném hallani a számvevőszéktől, hogy a közös vállalkozások esetében ö, ö, sikerült pozitív ajánlásokat megfogalmazni a mérlegekkel kapcsolatban, és ö, a nyolc közös vállalkozásból hét esetében is jó véleményt tudtak adni. A közös vállalkozások mindegyik a hetes keretprogramhoz kötődik. Ez nagyon fontos, a Horizon 2020 végrehajtása szempontjából az Európai Bizottság Arügy Szolgálata végzi az ex post eh, értékelést, ezt is tudni kell. Azt javaslom, hogy adjuk meg minden közös vállalkozásnak a mentesítést, és üdvözlöm a, azok három közös vállalkozást itt, a Fusion for Energy, a Cezar és az Excel vannak itt jelen. Most eh, a teljesítményre, illetve a többlet eh, értékre szeretnék koncentrálni, kicsit követve a tegnapi meghallgatást. Szeretném megköszönni a bizottságnak az időközi értékelést a közös vállalkozások esetében. Ezt eh, bemutatták, ez az egyetlen ilyen ideiglenes jelentés, 2017 végén mutatták ezt be, ezt a jelentést tehát létezik ez az időközi értékelés, és 2017-ben még a legtöbb közös vállalkozás esetében túl korai volt megmutatniuk azt, hogy milyen kézzelfogható eredményeik vannak. A korábbi hetes keretprogrammal szemben javulás sikerült elérniük. Megmutatták azt, hogy milyen fontos hajtó erei lehetnek az európai versenyképességnek. A, az, amit ezek a közös vállalkozások elértek a magánszektor támogatása szempontjából, azt láthatjuk, hogy ez jól halad, megfelelvén a rögzített céloknak. És ami ezt az leverage effektet illeti, én különböző értékeket láttam célok szempontjából. Az egyiket a, meg is említik az ideiglenes értékelésben, a másikat pedig a számhőszék jelentésében fordul elő. Azt kérdezném a számvevőszéktől, illetve a bizottságtól is, hogy melyik számadatok helyesek, mert van különbség a kettő között. Lehet, hogy mind a kettő jó és helyes, de azért mégiscsak van különbség. Kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság miért egy számadatot használ, a számvevőszék pedig egy másikat. A, szá- a közös vállalkozások a szinergiát növelik, közelebb viszik a tudományos eredményeket a piachoz, megkönnyítik a innovatív technológiák, szolgáltatások és termékek piacának kialakulását. Nagyon jó következtetések vannak az átmeneti jelentésben, és az időközi jelentésben beszélnek a szerepvállalók bevonásáról, bevonják őket most már a konzultációkba, és így hozzá lehet járulni a versenyképességhez, az EU politikai céljaihoz. Nagyon jó az is, hogy a közös vállalkozások nagy ö, stratégiai partnereket képesek bevonni, és képesek átdalni a különböző szektorok feltagozottságát is. Hallhattuk tegnap például, hogy emlékeznek, arra, hogy az egyik eh, üzleti partnere az ITER-nek beszélt arról, hogy olyan partnereket is sikerült találniuk, akiket soha nem találtak volna meg ezen közös vállalkozás nélkül. Konkrétan szeretnék most a három közös vállalkozásról beszélni, akik most itt vannak. Először is az ITER-ről. Nagyon sokat hallottunk már róluk tegnap, de csak nagyon gyorsan amióta megrend az Európai Bizottság időközi jelentése, és ebben nem volt benne a Fusion for Energy a specifikus jellegük miatt, ezért szeretnék néhány személyes megjegyzést tenni. Az ITER eh, hely, eh, az ITER-nél jártam már az építkezés helyén, és eh, tényleg lenyugozott az, hogy mennyire megváltozott ez a hely, és hogy milyen sok technológia van már jelen igazgató úr, eh, bocsássa meg ezt összehasonlítást, úgy éreztem, mint hogyha egy hangyabolyban lennék. Úgy tudom, hogy mindenki eh, a világ minden táján létrehozott elemeket próbált összeilleszteni. Tehát nagyon kis részek vannak, amiket különböző világrészeken eh, hoznak létre, ezeket illesztik itt össze. Nagyon pozitív gazdasági adatokat is hallhattunk az ITER-ről. Az ITER 4,1 milliárd euró bruttó terméket termelt, és 34 ezer munkahelyet teremtettek. Az ITER új lehetőségeket is kínál a vállalkozások számára, új termékeket, növelheti a vállalkozások versenyképességét, és arra is lehetőség nyílik, hogy új embereket lehessen felvenni. És nem utolsó sorban figyelembe kell vennünk az ITER kiadások spin-off hatását is. Ez plusz 11 ezer munkahelyet teremt, és 2,2 milliárdot eredményez 2008 és 2030 között. Tehát ezt várjuk a következő időszakra. Sikerült elérni 2007-ben a 9-ből 7 iter mérföldet. Még mindig vannak hiányosságok, amiket a számveszélyek is feltárt, például a felső vezetés szempontjából milyen fajta javulásokat értek el és fel vagyunk-e készülve. Miért vannak még mindig hiányosságok a fővezetői posztok betöltésénél? Ez lenne az első kérdésem. A második pont a Cizár. A hetedik program alatt nagyobb hangsúlyt tett, helyeztek a szereplők bevonására, A közös vállalkozás elérte a fő célkitűzéseit, ahogy ez meg van ö, határozva az ide vonatkozó dokumentumban. Ugyanakkor a számvevőszék jelentése alapján a 2007-es százalék volt a megfelelés, akkor a kötelezettségvállalásoknak 67,97 a kifizetéseknél. A kérdésem a Cezára kapcsolatban az az, hogy a közös vállalkozásnál miért van alacsony felhasználási arány, mi itt a gond, milyen fajta szűk keresztmetszet van, szeretnénk érteni. Ezt utolsó pont, az Excel. Az Excel esetében szeretném a figyel- felhívni a figyelmüket arra, hogy a 3,8%-os leverage hatás már túllépte a kitűzött célokat. A szakértők, akik részt vettek a bizottság időközi értékelésében hangsúlyozták azt, hogy a közös vállalkozás a legjobb európai szereplőket vonják be a félvezetők esetében, és szeretnék persze ehhez gratulálni, mert ez egy nagyon jó eredmény. Ezzel kapcsolatban azt is szerettem volna megkérdezni a közös vállalkozástól és a bizottságtól, hogy hogyan határozták meg a, ezt a leverage célt, és a Horizon 2020-ban, a Horizon Europe-ban milyen további célokat határoztak meg. Más vállalkozások esetében nagymetében túllépték a célokat, tehát mi volt a az eljárás. Ezek lennének az egyszerű és konkrét kérdéseim. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a jelentéshez, és, várom az együttműködést az ányek jelentéstevőkkel, és eh, a módosítók benyújtásának határidejét is január 30. Várom a további munkát, remélem, hogy sikerült egy egyszerű áttekintést adni a közös vállalkozásokról. Köszönöm szépen. Abszolút, dank. Abszolút sikerült ez önnek. Köszönöm szépen. Örülök ennek az lelkesedésnek is. És akkor most következzék az árnyék jelentés tevők. Széle Poche úr. Kénye kolegyně a kolegové, zástupci komise i Evropského účetního dvora. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottsági és szemvevős széki képviselők. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy ilyen jó minőségű jelentéseket készített. Itt most nem udvariaskodok, hanem tényleg komolyan gondolom, hogy nagyon jó ez a munka, amit az előadó asszony elvégzett, és hogy pontosan tükrözi, tükrözik a jelentések a közös vállalkozások helyzetét. Azt észleltem, hogy van különbség a leverage hatás számításában. A Horizont 2020-ban más a módszertan, mint amit a bizottság és a számvevőszék alkalmaz. Úgyhogy az nem lenne rossz, hogyha ugyanaz lenne mindenki által használt módszertan. Szeretném még azt is megemlíteni, hogy vannak ö, hiányosságok ö, a Horizont 2020-ban, ahogy ezt a jelentés is említi, különösképpen a természetbeni hozzájárulások esetében igaz ez, nem ö, teljes. Ez a lista, nem tudom, hogy ez egy komoly probléma a közös vállalkozások esetében, vagy lesznek még változtatások. Úgyhogy ez igazából egy kérdés, inkább szeretném, hogyha ezt valaki pontosítaná. A az eredeti késlekedéseket nem sikerült, késedelmeket nem sikerült még behozni mindenkinek a Horizont 2020 végrehajtásában, de talán a minőség fontosabb, mint a teljesítmény, mint a mennyiség, és mindenki jobban szeretné azt, hogy megfelelően legyenek a források felhasználva. Nagyon bonyolult környezetben kell, hogy működjenek ezek az ügynökségek, ugye a magánszektor, állami szféra, a tudományos ágazat működik együtt, tehát ezt a kihív, erre a kihívásra fel kell hívni a figyelmet, és segíteni kell a végrehajtás felgyorsítását. Ami a hetedik keretprogramot illeti, a tiszta jégbolt közös vállalkozást emelném ki, mert ők hajtották elsőnek végre ezt a, pro, ezt a programot, és a fúziós energia fejlesztési szervezet esetében még azt mondanám, hogy igen, itt is voltak hiányosságok a költségvetési tervezésben, és ebből kifolyólag 832 millió euróra volt szüksége ennek a közös vállalkozásnak a kifizetésekre az eredeti legtervezett összegek helyett ott 584 millió euróról volt szó. Azzal egyetért említettek, hogy nem túl rugalmas az, hogy két évre előre kell, hogy tervezzenek a költségvetésükkel ezek a közös vállalkozások. Előfordult, hogy a korábban tervi költségvet, korábbi költségvetési tervek magasabbak lettek, mint a valóság, és ez azt mutatja, hogy a közös vállalkozásnak sikerült a hatékonyságát növelni, viszont a kötelezettségvállalásait mindenkinek teljesíteni kellett. Az is előfordulhat, hogy a kötelezettségvállalások teljesítéséhez több pénzösszegre volt szükségük, és ezért a plafon fölé léptek, tehát mindezt jobban el kellene magyarázni a jelentésben, úgy gondolom. Köszönöm. Más elnyek jelentéstevő nem kér szót. A bizottság képviselője következik most a DJ Connect-től. És Panik úr, egy másik szolgálattól. Nem tudom, ki kezdi. Igen, köszönöm szépen. Az előadó észrevételeit köszönjük szépen, hogy elmondta, hogy azért jó előrehaladást lehetett elérni. Nagyon pozitív volt ez a felidős értékelés. Már beszéltek a különböző lépésekről, tehát hogy az egész értékláncban odafigyeljünk, a legjobb partnereket próbáljuk ide vonzani, és hát ugye a, például az Excel esetében a tagállamok is részt vesznek a finanszírozásban ennek a sajátossága miatt. A leverage-ről sokan beszéltek. A bizottság és a tagállami hozzájárulás aránya egy az egy. Tehát a bizottság letesz egy eurót, akkor a tagállamok is letesznek egy eurót, és a másik arány kettő az egyhez, de az Excel igen jelentős erőforrásokat tudhat így magáénak, és ez nem csak azért fontos, hogy igen ambiciózus legyen, és hogy teljesítse a tervét, hanem az időzítés is. Fel tudjuk gyorsítani az innovációt azáltal, hogyha az erőforrásokból magasabb szintet biztosítunk. Említette az előadó a, a végrehajtást és a kés, késedel, késlekedéseket. A 2-1 arány az 3-1-re nőtt, tehát 2017-ben minden euró, amit a bizottsági költségvetésből befektettünk, az gyakorlatilag összességében 5 eurót jelentett, a, például az elektronikai ágazatban. Az volt a kérdés, hogy ezeket az arányokat eh, hogyan határoztuk meg Például az Excel esetében az előkészületeknél történt ez. Két korábbi közös vállalkozás fúziója volt ez, a hetes keretprogram alatt ugye két különböző közös vállalkozás működött, az, ezek egyik az Artemis volt, a kettő összeolvadt, és így jött létre a kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek közös vállalkozás. A tagállamok eszmecseréjéből az alakult ki, hogy egyelő legyen a hozzájárulás, és ami az ágazatot illeti, az ágazati szervekkel is zajlott le eszmecsere, és az ott elhangzott, hogy bármilyen erőforrást tudnak ellensúlyozni természetbeni hozzájárulással, és így jutottunk oda, hogy egy bizottsági euró egy másikhoz vezet a tagállamoktól, és kettő természetbenihez a, az érintett ágazattól. És ezért volt ez a kettő egyes aránya az ágazattól. Eredetileg azt hiszem, hogy 0,94 volt valahol. Szeretnénk elérni, hogy a program végére egy az egyhez legyen ez az arány, és biztosak vagyunk abban, hogy az ágazat és a bizottsági hozzájárulások három egyarányt fognak elérni. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a kérésükre. A jelentéstevő megkérdezte a számvőszéktől azt is, hogy mi a helyzet a hiba százalékkal. Jó lenne, a számvőszék ezt elmagyarázna, és írásban is elmondaná azt nekünk, hogy miből fakad a bizottság és a számvőszék közötti különbség a hiba százalék között, és tudjuk, hogy a bizottság levonja a korrektúrát ezután, de jó lenne, hogyha azért hasonlatokat kapnánk, jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban valamilyen írásbeli választ kapnánk erről. Engedjék meg, hogy egy megjegyzést én is tegyek. Lehet, hogy a zöld kollégának nem fog ezt tetszeni Bártnak, de ez az ITER-ről van szó. Az ITER egy olyan projekt, amely a jövőbe mutat, egy olyan projekt, amely ugye világszintű tudást tudunk tömöríteni azzal a céllal, hogy egy újfajta kutatási módot hozzunk létre, ez abszolút a jövő, és mindig is tudtuk, hogy ez nehézség lesz, de mégis megtettük. Azt kérném, hogy a frakciók úgy szedjék össze magukat, hogy tudjuk ezt eh, támogatni. Lehet, hogy majd az új eh, kontasszalbizottságnak is kellene oda utaznia majd. Összességében, hogyha ez működik, akkor azt kell mondjam, hogy valami nagyon jót hoztunk létre, hogyha nem fog működni, akkor én már nem leszek itt, remélem, messze leszek innen. De a kockázat persze ismeretes, nem azért, mert bármilyen gond lenne ezzel, csak mégiscsak szomorú történet lenne. Még a jelentés készítője kap szót a végén. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. A különböző célok voltak a bizottság és a számvőszék részre megemlítve a jelentésben, és a számvőszéktől erről is szeretnék egy írásbeli választ. Amikor az anyák jelentéstevőkkel eh, találkozunk, Poche úr és felvetette azt, hogy én a bizottsági adatokat eh, használom, de a számvevőszéki adatok mások voltak. Tehát jó lenne, hogyha sikerülhetne eh, véglegesítelem a jelentést, ha megkapom az önök pontos válaszát. Nagyon sok minden javult az elmúlt öt évhez képest mindenképpen szeretném megköszönni a közös vállalkozásoknak a munkájukat 2017-ben. És köszönöm a számvőszéknek is a kitűnő jelentést, mert ez nagyon fontos számunkra. Lehetőségünk volt arra, hogy megnézzük a különböző üzleti vállalkozásokat, hogy milyen hatása van ezeknek a közös vállalkozásoknak a valós életben, milyen fajta többletértéket hoznak létre európai szinten. Várom, hogy együttműködhessek az az elnyékelentéstevőkkel. Tudom, hogy nem tudok mindenki ma itt lenni, de lesz majd egy közös találkozónk, ahol megvizsgáljuk a módosítókat. Ismerek néhány módosítót mm, már, és mm, remélem ezzel sikerül majd egy sokkal jobb végső jelentés létrehozni. Köszönöm, és majd akkor ezt az amíg dolgozunk. Elnök, kitűnő, akkor ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. Az 59-es napirendi pont következik, a gyors felvizsgálat ismertetése, a helye visszatérítésről. Nagyon fontos az jelentés számunkra, mert egy olyan problémát vett fel, amely minden kedvezményezett számára ez bosszúságá válhat, és ezért hálásak vagyunk Murphy úrnak, hálásak vagyunk, hogy valamit tettek ezzel kapcsolatban, és köszönöm, hogy eljött pontosan hozzánk ide. Dlabajova asszony itt a jelentéstevő ugyancsak, megkapja azonnal Murphy úr a szót. Many thanks, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, én és uraim, nagy örömmel mutatom most be önöknek a szemvevőszék gyors vizsgálatát a kohéziós kiadások terén a problémás a visszatérítések kezeléséről. Ez a gyors vizsgálat tehát nagyon konkrét témákra figyel oda. A héja visszatérítése kohéziós politikán belül, mint jogszerű kiadás, és azokra az alapokra, azokon az adatokon alapul, amelyeket összegyűjtettünk. Például az éves jelentéseinkre hivatkoztunk, a 2015-ösre, 2017-esre, ahol a héja témáját már folyamatosan bonyolult témaként jelentkező kérdésként azonosítottuk, és ez a gyors vizsgálat majd abban segít, hogy a téma összetettségét illusztráljuk. Most a dokumentum az eddigi számvevőszéki véleményeket összefogja. Röviden három témát sorolnék fel, azokra, azokat a következtetéseket, amelyekre a szemvevőszék jutott a kohéziós kiadásokkal kapcsolatban. Először is a héja visszatérítés, mint jogosult költség folyamatosan hibák forrása volt, a megbízhatósági nyilatkozatokat vizsgáló auditokban. 2015 és 2017 között több műveletet is auditáltunk, és 94 hibát számszerűsítettünk, ezeknek az ötöde volt jogosulatlan a visszatérítés, és majdnem minden, 95%-uk állami testületet érintett. Az a kérdés merül fel, ami a hibák oka volt, hogy vajon jogosult-e vagy jogosulatlan-e ez a héja. A héja kiadás jogosultsága vagy jogosulatlansága nem függ attól, hogy a kedvezményezett az vajon visszakapta a héját vagy sem, hanem csak attól, hogy vajon sikerült-e ezt visszakapniuk. Más szóval, ami számít, az az, hogy a héja kiadás az visszakapható, behajtható, nem pedig az, hogy ez a gyakorlatban is megtörtént. A bíróság értelmezésre is megszületett a behajthatósággal kapcsolatban. Az elnök asszony közben kéri az előadót, hogy lassabban olvasson. A behajthatóság, visszatéríthetőség definíciója okozott tehát problémát, és 2015-ben azt ajánlottuk a bizottságnak, hogy pontosítsa ezt a fogalmat, hogy mi a visszatéríthető héja, behajtható héja. És ugyanakkor, amikor a gyors jelentést kiadtuk, a bizottság útmutatást adott ki azon feltételekről, amelyek értelmében a kohéziós politika területén a héja visszatéríthető. Üdvözöljük ezt, mert részletekkel foglalkozik, viszont nem látunk még a gyakorlatban javulást, továbbra is nagyon összetett ez a terület. Ennek az útmutatásnak persze hozzá kell járulnia ahhoz, hogy csökkenjen a hibák száma. A bizottság helyesen kis emeli az útmutatásában, hogy esetenként fogja a végső álláspontját megállapítani, a különböző pénzügyi műveletek sajátosságait figyelembe véve. A második fontos téma, amit a gyors jelentésben is megfogalmaztunk, a következetesség hiánya a héja kezelésében, tehát hogy mi az, ami jogosult, és mi az, ami jogosulatlan. A tagállamok saját maguk döntik el, hogy egy projekt hogyan alakul. És ettől függően vagy állami tulajdonú társaság lesz benne, vagy egy regionális, vagy egy helyi testület, és ettől függően változik az, hogy a héját hogyan kezelik, vagy visszatéríthető lesz, vagy nem. A bizottság ebben a kontextusban, az útmutatásban kiemelte, hogy a visszaéléseket tiltják, tehát olyan fajta módosításokat, amelyek visszaélésre adnak lehetőséget, a héja területén tiltják Végül pedig annak a kockázatát is látjuk, hogy az EU-s alapokat nem optimálisan használják fel, hogyha állami testületek is érintettek, és ez akkor is külön nyilvánvaló, amikor az EU visszatéríti a héját a kofinanszírozási, tehát társfinanszírozási arányban egy minisztériumnak, vagy valamilyen kormányzati testületnek, és ugyanakkor a nemzeti költségvetés megkapja a teljes héja összeget a saját adózási rendszeréből is az is előfordulhat, attól függően, hogy mi a társfinanszírozási arány és a héja összege. Bizonyos esetekben a visszatérítés még több is lehet, mint amilyen költségeket az adott projekt eredményezett. Ezt a példát a négyes grafikonon illusztráltuk a gyors jelentésünkben, gyors vizsgálatunkban. Szeretnénk hozzájárulni a héja jövőbeni kezeléséről folyó eszmecseréhez, tehát előre is tekintünk ebben a dokumentumban. A bizottság egyszerűsített szabályt javasolt a héja esetében, az állami és a magánkedvezményezettek esetében is. És a szabály értelmében, függetlenül attól, hogy visszatéríthető vagy sem a héja, akkor lenne akkor történne meg a visszatérítés, hogyha a projekt teljes összege 5 millió euró alatt volt. Az 5 millió euró fölötti érték esetében nem lenne semmilyen fajta kifizetés, tehát nem térítenék vissza a héját. Azt elismerjük, hogy ez a rendelkezés megteremti a jogbiztonságot, mert nagyon világos egyszerűsítés. Azonban a munkánk eredményei alapján szeretnénk kiemelni a javaslattal kapcsolatban néhány szempontot. Az első az az, hogy az állami testületek továbbra is kapni fognak EU-s támogatást a héjára, e akkor is, hogyha ugyanazt az összeget lehet, hogy megkapták a hagyományos adózási rendszeren keresztül. Ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy valódi költségről volt szó a tagállamok esetében. A második dolog az az, hogy az EU-s költségvetés akkor is visszatéríteni a héját, hogyha az érintett projektben a kedvezményezett esetében ez nem jelent gyakorlati valós költséget, például olyan magánvállalkozások, amelyek visszakaphatják a helyét. A bizottság egy előadásában, amelyet a Regi Szakbizottságnak tartott 2018. júniusában, azt becsülte, hogy a projektek 96%-a és a költségek 46%-a esne ez alá a küszöb alá. Végül pedig a javaslat az igen nagy rugalmasságot biztosít a tagállami hatóságoknak, hogy meghatározzák, hogy mi egy projekt hatásköre, hatóköre tehát mi tartozik oda és mi nem. Ez viszont ahhoz a kockázathoz vezet, hogy mesterségesen az 5 milliós küszöb alá igyekeznek majd beállítani a projekteket azért, hogy az EU-s finanszírozást megkaphassák maximálisan a 2017-es megjegyzéseinkben olyan jogszabályi változtatásokat javasoltunk, amelyek kizárnák a héja visszatérítését az állami szerveknek az EU-s alapokból 2020 után. És ezt az ajánlást megismételtük a véleményünkben, és most is megismételjük a szemvevőszéki gyors vizsgálatban. Végül pedig köszönöm szépen a figyelmüket, remélem, hogy ez a gyors áttekintés megvilágítja, hogy mennyire összetett kérdés a héja visszatérítése kezelése a kohéziós politikában, és remélem, hogy a véleményünk értékes a 2020 utáni időszakra vonatkozó javaslatok megvitatásához. Köszönöm szépen, látható ebből a az eladásból is, hogy mennyire komplex a helyzet, és milyen sok mindent kell tenni. Nem lehet az, hogy minden esetet megfelelően tudunk kezelni. Megadom a szót a jelentés készítőjének, Dlabajeva asszonynak. Igen, igaza van, elnök asszony, nagyon összetett, komplikált és technikai jellegű kérdés ez. Köszönöm szépen Murphy úrnak ezt az elemzést, mert nagyon időszerű ez, szükség is van erre, szükség van arra, hogy lássuk ezt a új programozás szempontjából is. Mindent elmondott, ami tényleg fontos, és látom, hogy a DASZ során számos hiányosságot, hibát tártak fel a HIA e tekintetében, erről mindenképpen tehát beszélnünk kell. Nagyon fontosak ezek a kérdések, hiszen a itt egy hat, teszik ki az adott finanszírozásnak, ez nagyon fontos, ezért mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Mindemellett a héja kezelésére szóló vitára szükség van, hiszen megoldást kell találni ezekre a kérdésekre a következő periódus általános rendelkezések rendeletében is, ezért ennyire fontos ez. Murphy úr a, elmondta, hogy 2008-ban a bizottság közreadott egy iránymutatást, és ami érdekes számomra az az, hogy az volt a fő javaslat, hogy egyszerűsítsenek csak az 5 millió eurónál alacsonyabb költségű projektek esetében hallanak visszatéteni a helyet. Nem tudom, hogy ez elegendő-e ahhoz, hogy foglalkozzunk a EU-s pénzek optimális felhasználásának javításához, és ez tényleg segíteni fog-e az igazi probléma megoldásában azt kérném a számvevőszékkel együtt, hogy a bizottság egy másik ajánlást is dolgozzon ki, és egy kicsit szélesebb perspektívába közelítse meg ezt a problémát. Egy, nem tudom, hogy van itt valaki a bizottságtól, remélem, mert akkor talán választ kaphatnánk a bizottságtól azonnal, és talán a szemvőszék is ezt tudná kommentálni. Persze fontos az, hogy a héja megfelelő szempontjából figyeljük meg a hibákat. Tudom, hogy nagyon sok helyi városi testület e, esetében fontos ez a dolog a projektek szempontjából, és főként a társadalomszerezás a következő közös politikában sokkal alacsonyabb lesz. A kérdés az az, hogy ez hogyan fog kihatni majd a regionális helyi politikákra. Teljes mértékben el akarják törölni a héjavisztérítést a helyi testületek számára. Én ezt értem, értem, hogy miért akarják ezt eh, tenni, és értem az ezzel kapcsolatos stratégiát is, de hogyha ez megtörténne, akkor attól tartok, nagyon sok helyi ö, ö, városi regionális testület, és akármi néhány KKV sem lesz hal, képes felhasználni gazdaságokból az EU támogatást, és eh, ez nem lehet az EU célja, akkor, hogyha a régiókat szeretnénk közelíteni egymáshoz. A kérdés az az, hogy hogyan fogunk ezzel szembenézni. Mi a bizottság javaslata, mit gondol erről a szemvőszék? Ha azt lehet, akkor el lehet -e fogadni a helyi visszatérítést egyfajta kiegészítésének a nemzeti ö, támogatásnak, vagy vannak -e ezzel kapcsolatban jogi akadályok? milyen fajta optimális megoldás létezhetne, ez az én nagy aggályom a következő időszakkal kapcsolatban. De összességében köszönöm szépen a hozzászólását, szerintem még egy kicsit mélyebbre kellene ásnunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A kérdés az az, hogy most mit tegyünk? A DJ Regenál részéről Gillend úr van itt, a bizottság részéről tessék. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a számvőszéknek az elemzését ezen a területen. El kell mondjam, hogy összességében egyetértünk a számvőszék elemzésével. Egyértelmű az, hogy a hia szabályai nagyon bonyolultak, és nagyon sok hibához vezetnek, sőt túl sok hibához vezetnek a végrehajtás során a kohéziós politikában. Megpróbáltunk a jelenlegi periódusban szembenézni ezekkel a kihívásokkal, ahogy az előadó is mondta, egy iránymutatási feljegyzést is közzétettünk, és örülünk annak, hogy pozitívan tekint a szemvőszék az új iránymutatásainkra, de sajnos a tagállamok nem tekintenek túl pozitívan erre, eléggé negatívan reagáltak eh, a mi új iránymutatásainkra. Az a helyzet, hogy mi reméljük, hogy sikerült a meglévő helyzetet megfelelően kartosítani, de még mindig eh, nagy az elégedetlenség jelenlegi periódusban a rendszert illetőleg. Pontosan ezért A 2020 után időszakra gondolva úgy éreztük, hogy radikális, egyszerűsített, karcsúsított megoldásra van szükség a HIA kezelését illetően. Ez része volt az összes, az átfogó megközelítésüknek a kohéziós politikai rendeletben. Szerettünk volna egy modernizált, nagymértékben egyszerűsített kohéziós politikát létrehozni, a lehető legtöbb kételyt el akartuk oszlatni. És pontosan ezért nyújtottuk be azt a javaslatot, amit felvázolt a számvevőszék is. Azok a projektek, amelyek 5 millió eurónál kevesebbe kerülnek, azok a helyes szempontjából teljes mértékben megfelelőek lehetnének, és az 5 milliónál drágább projektek esetében a héja már nem, visszatérítés nem lehetne kivitelezhető. Ez egyértelmű megoldás, nincsenek szürke területek, nem lehet félreértelmezni a kérdéseket, hogy a, a nem visszatérhetőség mit jelent 24 hivatalos nyelven. Tehát egy projekt vagy megfelel ennek, vagy nem. Ahogy a számőszék is felismerte, a projektek 94%-a jelenlegi értékek alapján kiválasztható lenne héja szempontjából. Ez nem is azt jelenti, hogy a 94% mindegyik megfelelne ennek. Minden projekt jellege figyelembe kell venni, és minden egyes tagalám saját megközelítését is figyelembe kell venni. Az alternatív megközelítés, amit megvizsgáltunk, az az volt, hogy azt mondtuk, hogy a héja kizárható teljes kohéziós politikából. Az volt a nézet tettünk, hogy megvizsgáltuk a korábbi periódust, megnéztük a tanács, a tagállamok reakcióját, sőt a parlament reakcióját is, és ez az volt, hogy ez nem egy politikai kivitelezhető javaslat. A bizottság próbálkozott ezzel a múltban, és a társadalmakatók ezt a megközelítést mindkétszer elvetették. Valóban Ma reggel a Regi Szakbizottság szavazott a közös rendelkezések rendeletének jelentéstervezetéről, és itt szó van az 5 millió alatti hia értékről, és itt újra bevezették az esetenkénti vizsgálatot az 5 milliónál többek kerülő projektek esetében. Tehát úgy gondolom, hogy ha teljes mértékben ezt eltörölnénk, ezt nem, támogatná a társ, nem támogatnák a társadalkotók. Az utolsó kérdésem, egyetértünk a túlkompenzáció kérdésében a bizottsággal. Úgy gondoljuk, hogy az 5 millió eurós küszöb segít ebben, tehát a nagy projektek már nem élvezhetik a HIA visszatérítést. Ugyanakkor ez megfelel a bizottság azon javaslatainak is, amit a társfinanszírozással kapcsolatban hoztak. A bizottság ösztönzi azt, hogy a tagállamok több felelősséget vállaljanak a nagy befektetési csomagok esetében a 2020 utáni időszakban a maximum társfinanszírozási ráta 70% az EU részéről. Kisebb projektek estében, tehát ez nem vezetne túl kompenzációhoz. Köszönöm szépen. Ja, danke. Köszönöm szépen. Hát akkor így már a jó ö, célokat megalapozták nem tudom, hogy este 70% ez megvalósul, 85 lesz, aztán pedig 20 héja lesz, és meg kell mondjam, hogy az adófizetők pedig nem tudnak ezzel mit kezdeni, mert itt egyik zsebből a másik zsebből megy a pénz, ez nem megfelelő, és, a, és mit történik akkor, hogyha semmit nem adnak vissza, mi történik akkor, hogyha a nemzeti jogra hagyjuk ezt, mi történik eh, akkor, milyen hatása van ennek a kedvezményezeteknek ez egy teljesen szerencsétlen helyzet, mert mindenki csak elégedetlen lesz. Remélem, hogy ez megváltozik, de a tagállamok tényleg minden fillérre néznek. Hogyha minden egyes fillér így megnéznek, akkor ugyanoda fogunk jutni, hogy eddig is. Meg tudná azt mondani, hogyha a héja visszatérítést teljesen eltörlik? Vagy valami más kérdés? Valaki még? Hi, it was a question to you. Önhöz intéztem ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy jelenleg ez egy eléggé hipotetikus kérdés meglátjuk, hogy a bizottság, illetve a tanács úgy javasol majd a társadalmi rátákkal kapcsolatban, és utána pedig megnézhetjük, hogy hogyan fog kihatni ez a társadalmi ráta a hiány visszatérítésre, Ahogy mondtam, hogy ha azt vesszük, hogy a regi szakbizottság milyen irányt vett, és feltéve nem lesz változás a plenáris szavazáson, úgy kell mondjam, hogy a tagállami jelzések is arra mutatnak, hogy nem annyira támogatják a bizottság javaslatát, és igazából azt szeretnék, hogyha folytatnák a 2013-2020-as rendszert, a bizottságtól a szemvészítő is hallhatták azt, hogy a jelenlegi rendszer is már nagymértékű hibákhoz, bizonytalansághoz vezet, és ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni. May I, may I, darf ich nochmal fragen? Hadd kérdezzem meg. A régi bizottság akkor a régi társfinanszírozási rátákat fogadta el? Összességében ugyanaz a helyzet, mint az idáig. Hipotetikus szempontból, de szerintem néha valóságot hipotetikusan már lehet látni. Köszönöm a válaszát. That is, um... Igen, valóban a regiszterbizottság javaslata volt ez ma reggel, de ebben nem osztozik minden tagállam, ez egyértelmű, nagy eltérés van a társadalmi ráták tekintetében a tagállamok között. Anyway, the commission proposal... A bizottság javaslata persze jó, tényleg jó. Murphy úr. Yeah, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy érdeklődéssel hallgatjuk a bizottság magyarázatait a politikai korlátokról. De hát a mi feladatunk az, az hogy felhívjuk a figyelmet a, a hibákra, illetve arra, hogy hogyan lehet az EU-s alapokat jól felhasználni, és a döntéshozóknak átadjuk ezeket az információkat. Én azt mondanám, hogy egyetértünk, és ezt el is mondtuk az előadásban, hogy ez valóban egyszerűsítés, de legyünk óvatosak, hogy ne, a, nem csak az egyszerűsítés kedvéért egyszerűsítünk. Persze azt is elmondtuk, hogy megvan annak a kockázata, hogy több bürokráciahoz fog ez vezetni, mert az emberek igyekeznek majd az 5 milliós küszöb alá pozícionálni a projekteket, és lehet, hogy rosszabb lesz a helyzet. Tehát a visszatérítésre jogosult költségek vagy nem visszatérítésre, vagy nem jogosultak a visszatérítése, ezt el kellett dönteni. Most aki 5 millió alatt van, ott mindenképpen visszatérítés lenne. Tehát azért, de én is értem ennek az összetettségét, ahogy ön is mondta, nem könnyű. Nagyon bonyolult téma ez, de a, a mi feladatunk, a mi meggyőződésünk az, hogy nem feltétlen ez a leghatékonyabb módja az EU-s alapok felhasználásának, túl bonyolult ez, és El is hangzott, hogy hova vezethet ez. Mi a tagállam egészét vizsgáljuk, ebből a szempontból nézzük az EU-s finanszírozást. Tehát, hogyha a helyet finanszírozzák az EU-s forrásokból, és közben a saját adórendszerből is befolyik, akkor az nem megfelelő. Üdvözöljük a bizottság dokumentumát. Az ötös szakaszban azt mondják, hogy a tagállamok az állami szerveket kompenzálják. Tehát ahol nem visszatérhet, téríthető a héja, akkor azt a tagállam vállalja magára. Ez megfelelő, hát akkor ők is támogassanak valamit. Ugye az áll elő, hogy ők fizetnek most valami olyan helyet, amilyet a múltban az EU költségvetés fizetett. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a mi szerepünk az, hogy felhívjuk erre a figyelmet, nem fog eltűnni ez a probléma, évről évre újra és újra felmerül ezért hangsúlyozzuk. Persze igaz, helyes az a megállapítás, hogy ezt nem lehet nagyon értelmezni jobbra-balra, hogy most az 5 millió alatt vagy fölött van egy projekt, de ez bonyolult, csak bonyolult dolgokhoz vezethet. És a túlkompenzálás ön szerint kérdezi az elnök hogy milyen összegekhez vezethet? Elnézést, ahogy tudja, hangzik a válasz, mi csak, eh, mivel mintavételt végzünk, egyedi, egyedi eseteket vizsgálunk, tehát teljes átfogó eh, számadatot nem tudunk mondani, nem tudom, hogy a bizottságnak ezzel kapcsolatban van-e információja, mi esetenként vizsgálódunk, tehát a totál, a teljes eh, összeget nem látjuk, a teljes képet. Bizottság? But you should. De kellene, hogy lássák, mondja az elnök asszony. Könnyen megoldható kellene, hogy legyen ez. Tehát mégis kellene, hogy lássák ezt, vagy legyen erről információjuk. I think the difficulty would be Azt gondolom, hogy a nehézség az az, az információgyűjtésben, hogy ugye meg kell nézni, hogy a tagállamok mit de, definiálnának túlkompenzálásnak, vagy sem. A tagállamok szemében ez nem lenne túlkompenzálás, hogyha ez valóban elszámolható költség. Tehát a kérdés akkor inkább az lenne, hogy mi az, amire a számvevőszék úgy tekint, hogy ez túlkompenzálás, a tagállamok meg nem, és akkor megint visszakerültünk az ördögi körbe, mint ebbe a kettőségbe, hogy most akkor behajtható-e, vagy nem, visszatéríthető-e, vagy sem a héja. Nos, hát akkor visszadom a szót az előadónak zárásod. Lebajová asszony, nagyon nehéz elnök asszony itt bármifajta következtetést megfogalmazni. Értem én, hogy nehéz a számvevőszék és a bizottság dolga is, mert más az, az Európai Parlament más szakbizottságaiból más és más vélemények jutnak el hozzájuk, másképp gondolkodnak ezek a szakbizottságok, de hát mégis azért a héja visszatérítésére a jogosultságot valahogy meg kell határozni, és meg kell teremteni az egyensúlyt az egyszerűsítés között, és nagyon helyes, hogy beszéltek erről, és a között, hogy az EU-s alapokat hatékonyan használjuk fel, tehát az EU-s források felhasználása hatékony legyen, és tudjuk, hogy vannak hiányosságok és hibák ennek a felhasználásában. Tehát valószínűleg ez lesz a fő témánk, és az, e, itt ebben a parlamentben is a szakbizottságok között is meg kell teremteni valami fajta e, egyetértést, hogyha más vélemények fogalmazódnak meg itt és ott. Ez komoly kihívás lesz, viszont meg kell oldanunk ezt a problémát, elnök asszony, a következő programozási időszak előtt. Igen, igen. Gut, danke schön. Damit sind wir... Köszönöm szépen, végére értünk ennek a nagyon sok információval szolgáló napirendi pontnak. A 60-as napirendi pont következik, a számövőszék 2 per 2019 es különjelentése, vegyi jogok János Wojciechowski a jelentéstevő, Tomás Stehovski a jelentéstevő, és ő kapja meg először a szót. Thank you, Madam President. Wojciechowski úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, örömmel mutatom be önöknek az Európai Számvevőszék eh, jelentését a vegyi anyagok jelenlétével kapcsolatban az élelmiszerekben. Mielőtt Múlt héten a médiának is, illetve a szerepvállalónak is bemutattuk ezt a jelentést. Nagyon fontos a, az élelmiszerbiztonság, ez mindannyiunkat érint. Ez az egyik EU-s prioritás. Összességében a cél az az, hogy megvédjük az EU fogyasztókat a fizikai, biológiai és vegyi veszélyektől, az auditunk főként a vegyi veszélyre koncentrált. Ezek hosszú távon válnak láthatóvá, és és mindenképp meg kell védeni az európai fogyasztókat. Megvizsgáltuk azt, hogy az EU modellje megalapozott-e abból a szempontból, hogy az elfogyasztott termékek biztonságosak legyenek a vegyi anyagok ö, szempontjából. Hollandiára, Olaszországra és ö, Szlovéniára koncentráltunk. Arra jutottunk, hogy az európai modell ö, megfelelő, és az egész világon elfogadják ezt. A WHO szerint az Európai Unió állampolgárai vannak a nagyobb biztonságban élelmezési szempontból. Az EU modell a három jellemzőre épül, az egyik a tudományos elezmések, az adott anyagok biztonsága szempontjából, ezt elválasztják teljes mértékben a politikai folyamatoktól. A második jellemző a vegyi anyagok jelenlétét még azelőtt megvizsgálják, hogy ez bekerülne az élelmiszerláncba, a harmadik pedig az, hogy különválasztják a magán, illetve állami szektort. Egy ilyenfajta modell egy befektetést jelent, számos erőforrás kell a végrehajtásába. Azt láthattuk, hogy a modell jelenleg túl van feszítve, Vannak olyan anyagok, amelyek még hiányoznak az eh, EFSA, amely tudományos eh, információt ad, lemaradással küzd, a vegyi ipar egyre inkább növekszik, és eh, egyre nagyobb nyomás nehezedik abból a szempontból, hogy új anyagot kell hagyni. Ez a dia példákkal szolgál az EU jogi rendelkezéseire, amelyek éppen végrehajtás alatt vannak. Láthatják ezt, ezeket ezen a dián. Az egyik konkrét eredménye annak, hogy a rendszer túl van feszítve, az az, hogy bizonyos fajta csoportok, mint például a növényvédőszerek, sokkal inkább ellenőrzésre kerülnek, mint mások, mint például a, a, a különböző adalékanyagok. Azt is láthattuk, hogy a tagállamoknak nehézségük van a végrehajtás, illetve megfelelés tekintetében. Megvizsgáltuk az adott szabályokat is az importált élelmiszerekben. Azt láthattuk, hogy az EU, a nem EU országoktól azt várja, hogy megfeleljenek az EU-s standardoknak, hogy garantálni lehessen, hogy ugyan, olyan szintű biztonság valósul meg, például a növényvédőszerek maradékai, amelyeket nem hagytak jóvá az EU-ban, csak akkor tolerálhatóak, hogyha a tudományos bizonyíték azt mutatja, hogy nem veszélyes az a fogyasztókra. De lehetséges, hogy az importált élelmiszerek esetében vannak növényvédőszer maradékok, olyanok, amelyek az Európai Unióban be vannak tiltva. A következő dián három következtetést olvashatnak, amit mi javaslunk az Európai Bizottságnak. Változtatás kell a vegyanyagokra vonatkozó jogszabályokban, gondolni kell arra, hogy a tagállamoknak ezt alkalmazniuk kell tudni. Azt javasoljuk, hogy nagyobb kiegészítő jelekkel az állami és magánszektor között. Ez az egyik fő tényezője annak, hogy az EU modell fenntartható és hiteles maradjon. Azt is javasoltuk az Európai Bizottságnak, hogy vizsgálják azt meg, hogy a végrehajtási intézkedéseket hogyan lehet vég, valóban foganatosítani, és el kell magyarázni a bizottságnak azt is, hogy hogyan biztosítják a, az importált termékek biztonságát. A pozitív információ az az volt, hogy a bizottság a válaszában elfogadta mindegy, minden egyik, mindegyik ajánlásunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zdehovszki kollega. Köszönöm, paní předsedající, a omlouvám se, že jsem u... Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt korábban, amikor a közös vállalkozásokról vitáztak. Egy másik ülésen is részt vettem párhuzamosan, és ezért nem tudtam itt lenni egyszerre két szakbizottságban. Köszönöm az előadónak ezt a nagyon kiegyensúlyozott jelentést az élelmiszerbiztonságról, amely nagyon fontos téma. És egyébként látható is, hogy a, az uniós élelmiszerbiztonsági politika az egyik legfontosabb, ez az egyik legfontosabb téma. Spotřebitele, tady patří... A fogyasztók számára is. A fogyasztóvédelem itt az Európai Unióban az egyik legjobb a világon. Az élelmiszerbiztonsági modell gyakorlatilag mutatja, hogy az Európai Uniós állampolgárok biztonságban vannak, jól ö, táplálkozhatnak, nagyon jól működik a rendszer. Az Európai Szembevőszék jelentéséből az is kiderül, hogy mennyire összetett ez a kérdéskör. Ez persze elkerülhetetlen de vannak hiányosságok is, amelyekre felhívják a figyelmet. Ezeket olvashattuk a jelentésben. Tehát ez azt jelenti, hogy a bizottsághoz kell forduljunk, mert újra és újra hiányosságok merülnek fel a jogszabályi keretekben. Én szívesen látnék egy átfogó reformot, amely egyszerűbb és jobban végrehajtott jogszabályi keretekhez vezet. Tehát a kérdésem a bizottsághoz az, hogy szándékában áll-e a bizottságnak egy ilyen egyszerűsítést végrehajtani, amely azonban az élelmiszerbiztonsági normákat nem ö, csökkenti. Az is elhangzott, hogy az állami szektorban nincs megfelelő kapacitás a tagállamokban, tehát nem tudják ezt a modellt megfelelően végrehajtani, itt szerepelt az, hogy a magánszektort is be lehetne vonni az ellenőrzésbe, a hatósági ellenőrzési rendszereket magánszektorbeli ellenőrzéssel, ellenőrzési rendszerekkel lehetne kiegészíteni. És valószínűleg a legfontosabb pont, amelyet meg kell vitatni, az, hogy még mindig rengeteg olyan vegyi anyag van, amelyet nem ellenőriznek megfelelően, vagy nem is regisztrálnak az enzimek, adalékanyagok, színezékek, és így tovább, és ezeknek az emberi egészségre gyakorolt hatását sem vizsgálták még megfelelően. Aztán az importok ellenőrzésében is vannak hiányosságok, hiszen növényvédőszer, maradékok bejutnak az EU egységes piacára, és így kihathatnak az EU-s fogyasztók egészségére. A számvevőszéknek is feltennék egy kérdést. Az EFSA az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság mennyire átlátható. Sikerült-e az összeférhetetlenségi problémákat a szakértőkkel kapcsolatban megoldani? Ez egy fontos aspektus, amelyet meg kell vizsgálnunk, és a bizottsághoz is intézek egy kérdést. Sikerült-e a tudatosságot erősíteni az étkezési szokásokkal kapcsolatban az Európai Unióban? Sikerült-e tájékoztatni a fogyasztókat arról, hogy a táplálkozási szokások változása hogyan és mihez vezet, mindannyian szeretnénk egészségesen táplálkozni, van-e esetleg tájékoztatás az iskolában, tudjuk, hogy a rossz étkezési szokások hatása nagyon sok betegséghez vezet, túlsúlyossághoz, a diabéteszhez, és így tovább, és ennek a jeleit tapasztalhatjuk az Európai Unióban. Köszönöm. Dankeschön. Kollégi Stász, bitte. Stász kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondjam azt, hogy nagyon örülök ennek a külön jelentésnek. Tudom, hogy sok energiába került ez. Én is aktív vagyok a Környezetvédelmi szabadságban, ahol nagyon sokat beszélünk az élelmiszerbiztonságról. Két kérdésem, megjegyzésem lenne. Az első megjegyzésem az arra vonatkozik, az ajánlásukra vonatkozik, hogy ki kell igazítani a jogszabályozást annak érdekében, hogy a kiegészítő jelleget növeljük az állami, illetve a magán ellenőrzés között. Nagyon sok magán ellenőrzés van. Örülök annak, hogy, az, hogy a, a cégek saját magukat is ellenőrzik, amely magán ellen ellenőrzésnek tűnik, de nagyon fontos az, hogy az állami ellenőrzés egyfajta demoklész kardja legyen. Mindig biztosnak kell lenniük abban a vállalati ellenőrzéseknél, hogy a hatóságok is ellenőrzni fognak. És itt van a gond, a hatóságok még mindig a megtakarításokra gondolnak, és emiatt a finanszírozásra gondolnak, a hatósági rendszerekben. Kíváncsi lennék arra, hogy láttak-e olyan dolgokat, amelyek alapján azt mondják, hogy ez az egy kicsit azért ijesztő, és hogy az Európai Bizottság fel van-e készülve erre, mert vannak magán ellenőrzések, vannak állami ellenőrzések is tagállamonként, és vannak közös bizottsági ellenőrzések is én mindig azt mondom, hogy Food and Veterinary Office, tudom, hogy ez most már az A igazgatóság, sajnos ez nem megy az én fejembe, de a Food and Veterinary Office más neve van most már, nekik Írországban van a székhelyük. Megnézték-e ezt, megnézték-e azt, hogyan tudják ezt a problémát kezelni, vannak ezzel kapcsolatban megjegyzések. Ez engem érdekelne, mert az NV szakbizottságban én vagyok a kapcsolattartó képviselő, a korábbi FAO, illetve az Európai Parlament között. És van még egy másik kérdésem is. Beszélt arról is, hogy volt egy peszticid jogszabály, a PEST szakbizottsági ülés, ezt megvizsgálták a jóváhagyási szabályokat. Arról is beszélt, hogy az EU-ban bizonyos kritériumok alapján korlátozzuk a pesticidek használatát, hogy például ez az adott anyag karcinogén, mutagéne vagy hormonzavaró, és ezeket nem szabad jóvá hagyni, de azt is megvizsgálják. Azt mondta, hogy az import esetében vannak olyan növényvédőszer maradványok, amiket tolerálnak, és a kockázat, akkor, hogyha a kockázat tanulmány azt mondta, hogy nem kockázatos ez a fogyasztók számára. Azt hiszem, hogy ön itt az MRL-re, a minimális maradékanyag szintre um, hivatkozott. Találtak-e adatokat a három vizsgált ország esetében, hogy megfelelő teszteket hajtottak-e végre az mr ek esetében. Igen, vagy nem, ez is érdekelne, mert ez egy olyan kérdés, amelyet nem tudtunk annyira kidolgozni, pedig nagyon sok, téma, nagyon sok további kérdés kötődik ehhez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, bár Stászt hallgattuk, a nagy Básztászt, úgyhogy mellette én csak nagyon szerény lehetek. Hallottuk tehát szavait. Tisztelt elnök asszony, tisztelt jelentéstevő úr, kollégáként is szeretnék köszönetet mondani volt kollégánknak, az a, a számövőszék képviselőnek és Tomás kollégának egészen kiváló észrevételeket tettek. Nos, az ENVI szakbizottság alelnökeként tudom mondani azt, hogy nagyon fontosnak tartom ezen kérdéseket, tehát az élelmiszer biztonsági témakölt. Ez a jelentés ugye mire irányul? Arra, hogy milyen fajta kapcsolat állhat fenn a vegyi anyagok és az élelmiszerek között. Nagyjából tíz éve foglalkozom ezen témákkal az Envi szakbizottságban. Az utóbbi 20 évünkben az élelmiszerválságok aláásták az európai fogyasztók bizalmát az intézményeinkben és ezen szembesülések során a válságokkal az Európai Unió megpróbálta kezelni a válságokat, de ez nem volt elegendő távolról sem. Az Európai Unió meg kell, hogy mutassa, be kell, hogy bizonyítsa az európai polgároknak, hogy képes védelmezni a fogyasztókat ezen veszélyes anyagokkal szemben. Na most ugyan akkor ezek a tevékenységek, és főként az élelmezés, az evés nem szabad, hogy kockázatos tevékenység legyen. Meg kell hozni a kellő jogi aktusokat ezen védelem tekintetében. Teljesen tudom támogatni azt a javaslatot, amelyet a számvevőszéknek a jelentés tevője fogalmazott meg, és valóban az élelmiszer anyagokban a vegyi anyagokra vonatkozó szereknek a megjelenése egy olyan munka terület, amelyel foglalkozunk, de hát jussunk már előbbre, mondjuk mi ezt, tisztelt jelentős tevő úr. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság trilógus, tehát három oldalon megbeszélés fog folytatni ezen témakörben az EFSA-nak a tevékenységének a fokozására, azért, hogy remélhetőleg az átláthatóság még inkább biztosított legyen, és az önálló és független értékelés történhessen. Tomás is utalt erre a kérdéskörre. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hát ezen a területeken nem nem egyszer voltunk tanúi különböző érdekeltségeknek, illetve összeférhetetlenségeknek, és erre is kitértek a különböző jelentések. Ugyanakkor a reform nem fogja lehetővé tenni, hogy csak önmagában már az összes lemaradást, késést ledolgozzuk, amelyekkel szembesül az EFSA. És akkor, amikor az EFSA-ban jártam 2017 decemberében, az EFSA képviselői azt mondták nekem, hogy a költségvetési források nem volt elegendő, és ez a szűk forrás akadályozza meg őket abban, hogy teljes körben végezzék a feladatellátásukat. Természetesen a kont szakbícsorság pontosan tudja, hogy a pénz, ahogy Kukod is mondotta, mindennek a mozgatója. Éppen ezért az EFSA-nak a költségvetésével foglalkozni kell. 80 milliótól 142 milliós összegellátás fog eredményezni a 2020-2027-es periódusban, tehát jelentős emelést jelent ez, de ez csak az első lépés a jó irányba, és nem szabad, hogy ezen költségvetési dotáció növekedés intézkedések az egyetlen választ képezzék a kihívásokra. Éppen ezért a következő parlamenti ciklusban eh, ki kell építenünk eh, az ellenőrzési mechanizmusokat, és meg kell, hogy tudjuk a megoldásokat találni azért, hogy elkerüljük az élelmiszer különböző válságait, és e tekintetben eh, a francia állam, így az elnöksége is, Emmanuel Macron személyében is fontosnak tartja azt, hogy egy európai szintű értékelési és ellenőrzési testület álljon fel, és ezzel foglalkoztunk nemrégiben, december 17 és 18-án. Ez lehetővé teheti azt, hogy majd a tagállamok közötti eszmecsere és gyakorlatcsere, illetve a közös koordinát fellépés is európai szinten valósuljon meg. Ami pedig a riasztást illeti. A tagállamoknak nagyon gyorsan kell jelezniük a különböző eseményeket, az élelmiszereket veszélyeztető eseményeket, és ez a keret, a, a már meglévő, illetve kialakítandó riasztó rendszer határon átnyúló tevékenységekkel is kell, hogy magába foglalja. E döntéssel kapcsolatosan jó magam is jelentéstevő voltunk akkor, amikor 2013-ban szavaztunk erről. Amennyiben ez a rendszer feláll és jól szervezeté válik az Európai Unió léptékében, akkor a tagállami meg őket lehet majd lefaragni szemben azzal, ami történt akkor például, amikor a tojásoknak a szennyeződése következett be. Tehát ugye túlságosan késedelmesen adták meg annak idején a tájékoztatást a tagállamok, ez felgyorsulhat nagyon jelentős módon. Nagyon szigorú ellenőrzés. A lánc teljes láncem, az összes láncszeménél kulcs mozzanata ahhoz, hogy védelmezzük az egészségünket az 500 millió európai állampolgárnak az egészségét. Az Európa pedig egy védelmező Európai Unió kell, hogy legyen, ezt kell, hogy biztosítsuk, ha ezt megtesszük, akkor meg tudjuk őrizni majd az európai állampolgároknak a bizalmát az európai intézményekben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, én is szeretnék ezzel kapcsolatban hozzászólni. Nem csoda, hogy az END visszabizottság, képviselői ennyire lelkesek. Hát én nem vagyok annyira lelkes, mert ezek eh, olyan témák, amelyek kevessé kötődnek a mi témáinkhoz, a költségvetéshez, a számokhoz, és persze van egy közvetlen kapcsolat is, én ezt értem, de nem tudom, hogyha ezeket a közvetlen kapcsolatokat és fontos, ezen a fontos politikai területen látom, akkor igazából itt boldog lehetek, hiszen tudjuk, hogy komplex rendszerek vannak itt, és ezért jó lenne, hogyha Wojciechowski úr elmondaná a következő dolgokat. Látjuk, hogy itt vannak hatóságok, Tudjuk, hogy lemaradás van a végrehajtásban. Mik a, ennek a jelentésnek az erősségei, illetve gyengeségei? Ezt kérdezném az Európai Bizottságtól is, akik most meg is kapják a szót Jülisjár asszony személyében, aki az élelmiszer és élelmiszerbiztonsági igazgatóságtól érkezett. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a bizottság is szót kaphatott. Köszönjük, hogy érdeklődnek ezen jelentés iránt. A bizottság üdvözli ezt az auditot, amit a számövőszék végzett el az élelmiszerben található vegyi anyagok kockázatával kapcsolatban megvizsgálták az EU modell működését ezen a területen, és másrészt megvizsgálták ennek a végrehajtását az EU tagállamokban. Én személyesen úgy vélem, hogy az audit nagyon időszerű volt, figyelembe véve azt, hogy az élelmiszerben lévő vegyi anyag veszély aggodalomra ad okot a fogyasztók számára. A bizottság örömmel látta azt, hogy a jelentés megerősítette azt, hogy az EU állampolgárok előnyét előnyét élvezik egy megalapozott modellnek, és amit világszerte referenciapontként kezelnek. A számvevőszék körű auditot végzett el, minden lehetséges vegyi tekintetében a teljes spektrumot figyelembe vették a peszticidektől kezdve, egészen az enzimekig, a vitaminokig, a állatorvosi állat egészségügyi orvosi maradványokig. Főként bizonyos jogi rendelkezések végrehajtásakor, szektorális jogszabályozások végrehajtásakor van egy kis gond. A bizottság valóban nem hajtott végre egy jogszabályt, ennek több oka is van. Ez a jogszabály a maximum vitamin, illetve ásványanyag tartalom az élelmiszer kiegészítőkben. Ezt nem hajtottuk végre. Hogyha megnézzük azokat a területeket, ahol a bizottság nem hajtotta végre a rendelkezéseket, ezek viszonylag kevés területet ölelnek fel. A bizottság biztos abban, hogy a védelem szintje a vegyi anyagokkal szemben nem került veszélybe ezen területek által, ahol még nem történt meg a végrehajtás. A számvevőszék azt is felvetette, hogy kihívások vannak az elnőzési rendszerekben, a tagállamokban. Ez egy olyan megjegyzés, amit a bizottság ugyancsak osztott a saját auditai során. Ez egy olyan megjegyzés, amely valóban helytálló bizonyos tagállamok esetében. A bizottság hangsúlyozta azt is, hogy mi elkötelezettek vagyunk az EU jogszabályok mellett az Európai Unió élelmiszerbiztonsága szempontjából, és továbbra is olyan területeket azonosítunk, ahol lehetne javítani. Ezt a REFIT programon keresztül tesszük. Volt egy kérdés is ezzel kapcsolatban, mert a bizottság valóban továbbra is megvizsgálja ezt a szabályozói fittséget, megpróbáljuk csökkenteni az administratív terveket, terheket, egyszeresítjük, karcsítjuk ezt, de ezt nem szeretnénk a közegészség, vagy az élelmiszerbiztonság, környezetvédelem kárára tenni. Van néhány refit gyakorlat, amelyet most végzünk. Az egyik eh, a növényvédőszerek szintekkel kapcsolatos, illetve a maximális maradvány szinttel kapcsolatos. A PEST jelentés az Európai Parlamentben, és ezt majd figyelembe fogja venni, de ez nem az egyetlen szabályozói fittségi ellenőrzés. Van egy állandó program, ezt illetőleg. Ez is elhangzott, hogy a bizottság azt javasolt, hogy az általános élelmiszerrendeletet módosítsuk annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a kockázatbecslésünk, és hogy növelni lehessen a modell fenntarthatóságát azáltal, hogy az EFSA munkáját is támogatjuk. Ez is példája a jogalkotási javaslatnak, ami ebből a szabályozói fittségi tesztből fakadt, és ez mutatja a munkánkat. Elfogadjuk mind a három audit ajánlást, és már foglalkozunk ezek végrehajtásával, és ebben a kontextusban megpróbáljuk biztosítani azt, hogy az EU állampolgárok továbbá is előnyét élvezzék a magas szintű élelmiszerbiztonságnak. Specifikus kérdések is voltak a magánszektor ellenőrzések tekintetében. és hogy ezáltal a tagállamok is csökkenthetik a nyomást, ami az erőforrásaikra nehezedik. Hivatalos ellenőrzések vonatkozó szabályokat vezettünk be, tovább megadjuk a lehet lehetőséget erre. 2019. decemberétől lesz ez érvényben. Az egyik cikkben az van benne, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket folytathatnak, és ennek során figyelembe vehetik, ahol ez mérvadó, a magán minőségbiztosítási rendszereket. De egyértelmű, hogy a magán minőségbiztosítási rendszerek nem tudják felváltani a hivatalos ellenőrzéseket, ez csak plusz információval szolgálhat, de az Európai Bizottság segíti majd ennek a jogszabálynak a végrehajtását is a tagállamokban. Volt egy kérdés azt illetőleg, hogy bizonyos vegyi anyagok, például enzimek, adalékanyagok, ezek, hogy ezeket nem ellenőrzik és nem jegyzik be, a tagállamjelzések magukért beszélnek, a bejegyzéssel kapcsolatban meg kell különböztetnünk, mert eh, az újraértékelési programokat folytatjuk le bizonyos anyagok esetében, újraértékelünk bizonyos anyagokat, és az EBSZA végzi a tudományos eh, elemzést. Ezeket a termékcsoportokat, eh, anyagcsoportokat frissítjük, annak függvényében megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, ami pedig az importot, illetve annak ellenőrzését illeti, hogy mennyi maximális maradék szint van ezekben a termékekben. Azt van egy átfogó éves jelentés, amit az EFSA ad ki minden évben. Nagyon sok adatot gyűjtenek be, a tagállami ellenőrzések alapján, az import termékek esetében is. Nem lehet azt mondani, hogy az általános importokat ne ellenőriznék -e megfelelően, vagy akár kockázatot jelentenének ezek a fogyasztók számára, és a bizottság mindenképpen azt kívánja biztosítani, hogy mindenfajta élelmiszer biztonságos legyen, függetlenül attól, hogy ez honnan érkezik. Nagyon fontos az, hogy az állampolgárok mindig ugyanazt a fajta magas szintű védelmet élvezzék, függetlenül attól, hogy Európában hozták létre az élelmiszert, vagy azon kívül. Azt hiszem, hogy számos kérdés a számövőszék ez intéződött, de örülök annak, hogy itt szólhattunk. Elnök, köszönöm szépen. Wojciechowski úr. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy lengyelül válaszoljak, így pontosabban tudok majd pontosabban tudom majd kifejezni magam. Köszönöm szépen a kérdéseket, észrevételeket, megjegyzéseket, és köszönöm a jelentéssel kapcsolatos pozitív véleményt. Igen, hallottuk az előadótól, hogy mennyire fontos az Európai Unió szerepe, és ebből a jelentésből is kiderül, hogy a közegészségügyet mennyire komolyan veszik. A közegészségügy az Európai Unió egyik prioritása, ez az a terület, ahol több Európára van szüksége az állampolgároknak. Világosan látható, hogy melyek ezek a területek. Ez itt egy újabb jelentésre, amely bebizonyítja, hogy az európai szinten többet lehet tenni az állampolgárok érdekében, mint tagállami szinten külön. Kiderült a vizsgálatból, hogy más rendszerekhez képest ennek van egy előnye az élelmiszert ellenőrzik, mielőtt még a fogyasztók kezeibe jut, a fogyasztókhoz eljut, viszont van ebben is nehézség, hogyan értékelünk, és hogyan tudjuk az ügynökségek hatékonyságát felmérni. Az EFSA egész egyszerűen túl van terhelve, felhívnám erre mindenkinek a figyelmét, és kérem, hogy olvassák el a jelentésünk mellékleteit, ebből kiderül, hogy micsoda méreteket ölt ez a munka. 8000 hatóanyagról van szó, és minden egyes anyag esetében, ilyen hatóanyag esetében elemzést kell végezni. Hogyha az élelmiszerek adalékanyagairól beszélek, ugye ezeket újra kell értékelni, itt néhány száz ilyen anyagról van szó, több mint 300 gyakorlatilag, és ezeknek az értékelését 175 anyag esetében végezték el. Nem javasolnánk azt, hogy gyorsítsa fel az ügynökség a munkáját, hiszen így nem lehet megfelelő tudományos ellenőrzést végezni. Tehát inkább a minőségen van a hangsúly, mint a gyorsaságon, de az egész rendszer, ahogy említettük a jelentésben, túl van terhelve. Ezért kérjük azt, hogy vonjuk be a magánszektort is. A magánszektornak jelentős potenciája van az ellenőrzések esetében, rendelkeznek laboratóriumokkal, és így tovább. Stász úrnak igaza van, nagyon helyesen mondja, hogy nyilván védelmet is kell biztosítani, illetve felügyeletet is kell biztosítani, akkor, hogyha a magánszektort bevonjuk ide, e, akkor ellenőrizni kell a, ezeket a magánszereplőket annak érdekében, hogy az összeférhetetlenséget ki tudjuk zárni és azért is, hogy garantálhassuk, hogy az ilyen magánszereplők részvétele objektív és hiteles a vizsgálatokban. Vannak azonban bevált gyakorlatok, a mezőgazdaságból idézhetnék egyet, vannak hitelesített bio szervezetek, amelyek garantálják hogy az adott élelmiszer különös, különleges feltételeknek felel meg, és hát ezeket is ellenőrzik, de ezek a, a magánszervezetek adják ki ezeket az értes ö, minősítéseket. Tehát a túlterheltséget csökkenteni kell, hogy a jövőben is megfelelően tudjon működni a rendszer. Ahogy mondtam, 8000 anyagot kell ért, kiértékelni, elemezni, és nem mondhatjuk azt sem a jelentésben, hogy meg kell háromszorozni vagy négyszerezni a költségvetést az EU és tagállami szinten. Ilyen javaslatokat nem tehetünk, és nem is fogunk tenni. Úgyhogy inkább azt javasoljuk, amire van lehetőség a gyakorlatban, amit meg lehet tenni, a jelenlegi költségvetés alapján, és ezért javasoltuk, hogyha a rendelkezésre álló költségvetést figyelembe vesszük, akkor be kell vonni a magánszektort. A költségvetés, az, hogy az EFSZ-t költségvetés szempontjából megerősítjük, jó hír, de a magánszektor bevonása fontos. A jelentésben felhívtuk a figyelmet a gyengeségekre, és nyilvánvaló, a jogszabályi hiányosságokra is felhívtuk a figyelmet, nagyon konkrét és pontos szabályozásra van szükség ahhoz, hogy a 8000 hatóanyag ból semmi ne kerülhessen be az élelmiszerekbe, ami káros. De mégiscsak ugye ez lett a gyenge pont, hiszen ahhoz, hogy minden egyes hatóanyagot ellenőrizzünk a 8000-ből, mielőtt felhasználják, nagyon nehéz, és nagyon erős ellenőrzési rendszerre van szükség. És felmerült az import kérdése is. Itt nem tudtuk levonni azt a következtetést, hogy az importált élelmiszer is, az importált élelmiszer kockázatos lehet. Itt is ugyanolyan feltételeknek kell megfelelni. A növényvédőszer maradványok esetében sem tudtuk ezt kimondani. De hát nézzük meg, csak Európában több mint 800 növényvédőszer használatát tiltották be, tehát ezeket az anyagokat nem használhatják a gazdák. Nagyon hosszadalmas ez a lista, nagyon hosszú ezeknek a tiltott növényvédőszereknek a listája de lehetség, lehetőség van arra, hogy nem Európában, hanem Európán kívül előállított élelmiszereket importáljanak, amelyeknek a termesztésében felhasználták ezeket a tiltott szereket. Ugyan ellenőrizzük a növényvédőszerek jelenlétét, tehát nem feltétlen egészségügyi probléma alakul ki, hanem a verseny torzó, versenyel kapcsolatos probléma alakul ki, plusz környezetvédelmi probléma is, tehát hogy nem szabadna olyan anyagokat felhasználni, amelyek a környezetre káros hatással bírnak. Tehát szeretük volna felhívni a figyelmet ennek a problémának a meglétére és a harmonizáció igényére. A részleges harmonizáció nem elegendő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Azt kértem, hogy mondja valamit még a jelentés erősségéről vagy gyengeségéről az ön szempontjából. Nehéz értékelnem ezt a jelentést. Ilyen szempontból úgy tűnik számomra, hogy Azon gondolkodom, hogy csak három országot ellenőriztünk, lehet, hogy több országot kellett volna figyelembe venni, de Lengyelországot ismerem. Megvizsgálta a lengyel hatóság is a helyzetet, és hasonlóak a helyzetek itt is, amit, lát, amit jelentettünk másik országokból. Minden arra mutat, hogy amit láttunk a három ország esetében hasonló a helyzet egész Európában, de lehet, hogyha lenne kételjünk ezen jelentéssel kapcsolatban, akkor lehet, hogy több országot kellene megvizsgálni. Nem az én feladatom az, hogy erről beszéljek, ezért az önök szakbizottságára hagyom, az értékelést. Ja, aber ich finde, eine realistische Einschätzung Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően értékeljük a jelentést. Hálás vagyok, mert egy olyan területet érintünk, amelyet eddig még nem vizsgáltunk, és szerintem az MV Szakbizottság is majd figyelembe veszi ezt a jelentést. azt mondom az MV Szabizottság Béli kollégáknak, hogy foglalkozzanak az eddig nem végrehajtott területekkel. Mit gondol Wojciechowski úr, mennyi időbe fog telenni az, hogy ezt a listát, amit eddig még nem vizsgáltak meg, ezt befejezzék? Nem tudom, hogyha ön erről nem tud semmit sem mondani, akkor talán a bizottság mondjon valamit erről. Képesnek válaszolni ezt a kérdést? Pani Przewodnicząca, my prezent... Elnök asszony, nagyon nagy a lemaradás listája, akár tíz évbe is tellene az, hogy ezeket az enzimeket megvizsgálják, már tíz éve ennek be kellene lennie, nagy reformra lenne szükség a teljes rendszerrel kapcsolatban, a magánhatóságok esetében is, úgy gondolom, sokáig kellene erre válni, és úgy gondolom, hogy a lemaradás csak növekedni fog. A jelenlegi rendszerben nincs esély arra, hogy csökkentsék a lemaradás, tehát ez egy óriási probléma, nagy kihívás ez a teljes élelmiszerbiztonsági rendszer szempontjából, de örülök a bizottság pozitív reagálásának, hogy felismerték ezt a gondot, és reméljük, hogy megtalálják a megoldásokat és amelyek majd felgyorsítják a folyamatot. Tudom, még valamit erről mondani? A bizottság képviselője. Ahogy mondtam a válaszomban is, vannak felvizsgálati programok bizonyos fajta anyagok esetében, az élelmiszer anyagok esetében például. Tehát a jogalkotás ezt már előirányozta, és van egy ütemterv is, hogy mikor kellene lezárni ezt a felülvizsgálatot. Ha megnézzük az anyagok arányát ebben a felülvizsgálati programban, azt láthatjuk, hogy nagyon magas az anyagok száma, de ez nem jelent önmagában még késlekedést, hiszen ezt a felülvizsgálati programot 2020-ra kell lezárni bizonyos esetekben, másokat 2022-re, bizonyos területeken, amikor ilyen felvizsgálati program van, akkor az nem azt jelenti, hogy ezt ne lehetne időben lezárni. Ahogy mondtam korábban, ezek olyan anyagok, amelyek már átestek egy ellenőrzési folyamaton, tehát nem olyan anyagokról van szó, amely, amelyek a piacon lennének bármilyen fajta ellenőrzés nélkül. Nem akarom persze kisebbíteni azt a nyomást, ami az EFSA-ra nehezedik, és a bizottság is ezt elismerte, és ebből kifolyólag tette a javaslatot az általános élelmiszer rendeletről. Megpróbáljuk garantálni az EFSA tudományos kapacitásának fenntarthatóságát, tehát ez az éremnek a két oldala. Szeretném elmondani azt, hogy az ilyenfajta felvizsgálati programok zajlanak, ezek nagy kihívást jelentenek persze. Az EFSA tudományos folyamatai szempontjából, de ezek önmagában nem jelentenek még késedelmet. Ami igaz, az az, hogy amikor kockázatbeslésnek vetjük alá az anyagokat, mielőtt még a piacra kerülnének. Ez egy ambiciózus modell, és ehhez erőforrások kellenek, és eh, látjuk eh, a végrehajtott eh, újszerű élelmiszerekről szóló rendelkezés kapcsán, ami nagyon sikeres volt a bérkezett kérelmek szempontjából, és csak nőnek a kérelmek, a kérelmezők pozitívan állnak ehhez a jogalkotási kerethez, de ezeket a kérelmeket az EFSA-nak kockázatbeslésnek kell alávetnie. Tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy szorosak az erőforrások, végesek, és megállapodást kell találni az általános élelmiszerrendelet tekintetében is, hogy megfelelő erőforrásokat lehessen elkülön, elkülöníteni, mint pénzgyűjt, pedig humán erőforrás szempontjából. És hadd mondjak el még egy dolgot. A magán ellenőrzések, ezek támogathatják az állami tagállami ellenőrzés, de ezek nem válthatják fel az EFSA kockázat elemzését, ezt tisztázni kell. Nincs más olyan hatóság Európában, csak az európai decentralizált ügynökségek, amelyek ezt a kockázatbeslést elvégzik. Elnök, köszönöm szépen, akkor a végére értünk ennek a naprendi pontnak. Nem tudom, hogy Zdehovszki úr kíván-e még szólni itt a végén. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék eh, mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzászólt ebben a vitában, mert ez a vita megmutatta azt, hogy mindenkit érdeklődik ezen fontos téma irányába. Úgy gondolom, hogy Továbbra is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, hiszen az élelmiszerbiztonság egy olyan kérdés, amely nem fog elmúlni. Az az élelmiszer, ami kívülről érkezik, azt ellenőrizni kell, nagyon fontos látni azt, hogy milyen fajta anyagokat alkalmaznak, tehát szerintem nagyon sok kérdőjel van még itt, és a KONT szakbizottság szeretne ezekre majd további válaszokat. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt ebben a vitában, köszönöm a bizottságnak, és Wojciechowski úrnak is köszönöm a jelenlétét, és azt, hogy hajlandó volt velünk tárgyalni, és örülök annak is, hogy képesek, előre megkaptuk ezt a jelentést, és el tudtok ezt olvasni. Köszönöm szépen. Így a 61-es napi rendi ponthoz érkeztünk, egyéb pontok nincs semmi itt. A következő ülésünk január 29-én lesz, 9 órától, és délután 14.30-tól, majd február 20-án 9 órától, január 29-én szavazunk, nem? Február 20-án, 21-én fogunk majd szavazni a mai jelentésekről és módosítókról. Köszönöm az ülést, belekezdtem, szép estét!